Guten Morgen, darf Sie begrüßen. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek, mindenkit szeretettel üdvözlök. Gondolom mindenki nagyon örül annak, hogy ismét összejöttünk itt, és ülésezhetünk, hogy véget ért ez a hosszú nyár, ami semmit tevéssel telt, úgyhogy most nagy vidáman összeülhetünk minden héten újra, és közösen tanácskozhatunk a fontos dolgokról. Egy olyan időben, történik mindez, amikor hát az Európai Uniós politika egyre intenzívebben szerepel ismét a köztudatban, nem feltétlenül pozitív hívószavak alapján, de fontos azért, hogy tanácskozzunk, és nyilván joggal kérdezik az emberek azt is, hogy mi mit teszünk itt, és hogy ez miért jó nekik, és hatalmas lehetőség ez mindazok számára, akik az európai politikában tevékenykednek, hogy egy kicsit offenzívebben adják el, marketingeljék az európai projektet, hiszen minden válság lehetőséget is jelent egyben. Van-e megjegyzés a napirenddel kapcsolatosan? Nincs, úgy látom, akkor a második pont alatt az elnök közleményeivel kapcsolatosan egyetlen egy dolgot említenék, ami főként a kollégák, de mindenek előtt a ko- koordinátorok számára fontos, mivel ezen a héten nem lesz koordinátorok ülése. A bizottság kért bennünket, hogy kurói úton részt vegyünk egy kis csoporttal. Mondtuk, hogy szeretnénk élni a lehetőséggel. Az elnökök értekezletétől tegnap kaptunk választ a kérdésünkre, mondván, hogy igen, engedélyezik az utat, de csak egy személy utazhat. Nagyon szép, hogy engedélyezik, először is, másodszor tudomásul veszük azt, hogy csak egy személy utazhat, de szeretném azért, hogyha a jegyzőkönyvbe felvennénk hogy az elnökök értekezete miért dönt arról, hogy mi hogyan hasznosítjuk a költségvetésünket, hogy hány embert küldünk oda, hát ezt nem egészen értem, de hát ez a mi döntésünk, ilyen értelemben ezzel nem értek egyet. De mivel most nincs időnk arra, hogy most végtelen vitát folytassunk a bizottsággal, az, elmúlt, az, az elkövetkezendő napokban mielőbb meg kell egyeznünk abban, hogy ki az az egy személy, aki odautazik. Hálás lennék, hogyha a csoportokon, a frakciókon belül elgondolkodnának ezen, hogy azt a szemét, aki az a személy, aki oda utazik, mielőbb megkezdhesse az előkészületeket, ugye repjegyet kell vásárolni, stb. stb. Tehát azt kérném, hogy mielőbb döntsünk ebben a kérdésben. De szeretném elmondani azt, hogy mindenképpen tisztázni kell a kérdést később, hogy az elnök, aki értekezlette, dönthete arról, hogy mi hogyan használjuk fel a költségvetésünket, mert ez számomra új információ. Harmadszor, nap, a harmadik napi rendi pont, energiahatékonyság és a megfelelő irányelvek hatályon kívül helyezése. Abban állapodtunk meg, hogy mielőtt a jövőbeni jogalkotási aktusokról beszélünk, szeretnénk intenzíven foglalkozni a hatástanulmányjal is, azoknak a kollégáknak mondom, akik nem régóta dolgoznak itt velünk együtt. Nemrégiben volt egy olyan vitánk, hogy a hatástanulmányok vajon megfelelőek-e, rosszak-e, és megállapodtunk abban, hogy a jövőben pontosabban megnézzük, hogy mi is áll ezekben a hatástanulmányokban, és hogy az egész koncepciónak az alapja megfelelő-e, hiszen az ember gyakran más, teljesen más eredményre juthat abban az esetben, hogyha a hatástanulmány esetleg nem megfelelő. Ezért nagyon örök, hogy Paul Hudson az energiaügyi főigazgatóságtól itt van, az osztályvezető, és bemutatja a vonatkozó hatástanulmányt, és utána megadnám a szót Claude Turmesnek, aki a jelentéstevő a témában, és utána mindenki elmondhatja a véleményét, de mindenek előtt kérdéseket is feltehet, majd kicsit több időnk van, ezért érdemes kihasználni a lehetőséget. Kérdéses volt, hogy esetleg mm, töröljük-e a mai ülést, de azt hiszem jó lehetőség ez arra, hogy intenzíven megvitassuk a témát, és ki kell használnunk ezt a lehetőséget. Röviden, tehát ennyi, és most megadom eh, Hudson úrnak a szót, hogy eh, bemutassa a hatástanulmányt. Öné a szó, Hudson úr. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, jó reggelt kívánok mindenkinek! mondok néhány szót magáról a javaslatról, utána pedig elmagyarázom a hatástanulmányt, és elmondom azt is, hogy hova fog ez bennünket vezetni. Egyetértünk Royal úrral abban, hogy jelenleg nagyon fontos az, hogy bevonjuk az állampolgárokat, és megmutassuk azt, hogy az európai projekt milyen értékekkel, előnyökkel szolgál. És a legfontosabb módja ennek az, hogy egész egyszerűen segítsünk az állampolgároknak csökkenteni az energiaszámláikat. Ez lenne az egyik előnye, amivel a javaslat járna. A kontextusa ennek a javaslatnak az energiahatékonysággal kapcsolatban az az, hogy 20%-ot szeretne az Európai Unió 2020-ra megtakarítani energia szempontjából, és ahogy önök is tudják, nem biztos, hogy el fogjuk elérni ezt a célt, lehet, csak 10%-ot fogunk elérni. Voltak jelentős viták mind a parlamentben, mind pedig az Európai Tanácsban azzal kapcsolatban, hogy lehetne ezt a kérdést kezelni, de a, tanács, de a vitának a nagy része arra koncentrált, hogy milyen fajta nemzeti kötelező célkötözéseket kell megfogalmazni. Ez a, ezt a megközelítést Benson úr jelentése is támogatta, amit az Európai Parlament is elfogadott az elmúlt évben. Másrésztről a tagállamok nagyon erős álláspontot képviseltek a másik irányba. Amit javasoltunk az irányelv tervezetben, ami önök előtt van ma, az egy kétfajta megközelítés. Ez a javaslat magába foglal számos kötelező érvényű intézkedést, nem kötelező célkitűzést, hanem kötelező intézkedést, és becsléseink szerint a hatástalományunk szerint ez segít nekünk abban, hogy a 20%-os célkötőzést el lehessen élni. Ha nem követjük ezt az utat 2004 elején, akkor a második szakaszban az Európai Bizottság újabb javaslattal fog előállni a kötelező célkötőzéseket illetően. Mik ezek a kötelező érvényű intézkedések? Ezek lefedik a teljes gazdaságot, a gazdaság minden egyes szektorát, Javasoltunk az állami szektornak és különböző intézkedéseket, például a renovációkat, vagy a közbeszerzés kapcsán is csak az energiatakarékos szolgáltatásokra, termékekre kell helyezni a hangsúlyt. Ez a javaslat 4.-5. pontjában található meg a 6. pontban. Az energia szolgáltatókat arra kérjük, hogy energiamegtakarásokat érjenek el a fogyasztóiknál, vagy a tagállamoknak alternatívával kell szolgálnia ahhoz, hogy a fogyasztók csökkentést tudjanak elérni. Nyolcas cikk, hogyha azokra a cikkekre koncentrálunk, amelyek valóban erősek, az a nyolcas például, ez azt kéri a egyéni személyektől, a KKV-któl, hogy legyenek jobb információik az energia a fogyasztásokat illetően, tehát kapjanak információt arról, hogy mennyit fogyasztanak, mennyibe kerül ez, és így jobb döntést hozhassanak a fogyasztást illetően. Tízes cikk, ez a szolgáltatói oldal erősíti, és a, van egy másik bekezdés, amely az elektromos hálózatokkal foglalkozik. Vannak más javaslatok is, de számos kötelezővényű intézkedésről van szó. Tehát mit mond a hatástanulmány nekünk a javaslatokról? Az első dolog, amit a hatástanulmány tesz, az az, hogy megerősíti azt az elemzést, amit az elején elmondtam, vagyis azt, hogy nem vagyunk jó úton, minden úgy halad, hogy eddig, és hogyha ez így marad, akkor 1952 millió olaj megfelelőt fog elérni 2020-ra, 60, 6000, 7000 lesz ez, és pedig 1500 alatt lenne a célkötőzés megtalálható ez az elemzés hatástanulmányban és a kiegészítő dokumentumokban is. Ezen kívül nem csak a politikai opciókat vizsgáltuk meg, hanem számos más lehetséges politikai választ, intézkedési választ vizsgáltunk meg, amely hozzájárulhatna ahhoz, hogy a problémát helyesen lássuk, és sikerüljön bezárni a hézagot, és sikerüljön elérni a 2020-as célkötőzésünket. Nincs igazából időm arra, hogy ezt részletesen áthussam, de ezt megtalálják a hatástanulmányban részletesen. Harmadsorban, és természetesen ezt a diát nem fogom most végig elemezni, de számos különböző lehetséges hatást vizsgáltunk meg, úgyhogy két modellt vettünk figyelembe, az IFMI modellt és az r modellt, amit már ismernek a számos más tanulmányból, és az úgynevezett BIN modellt, BIN modellt az épületek szempontjából átvettük. Megnéztük, hogy a GDP, a fogyasztás, a befektetések szempontjából, import-export szempontjából, fogyasztójelek szempontjából, mit jelent ez az gázok kibocsátása szempontjából, illetve az LTS e árának tekintetében, a foglalkoztatás tekintetében mit jelent ez. Mindezek alapján egy részletes elemzést végeztünk, azután megnéztük azt, hogy ezen elemzés alapján hogyan lehetne azonosítani azokat az opciókat, amelyek a leghatékonyabbak abban a szempontból, hogy megoldjuk ezt a problémát, és megvizsgáltuk azt is, hogy az általános hatás mi lenne itt, nagyon nehéz volt ez, mert nagyon különböző energiahatékonysági intézkedések átfedik egymást. Tehát vannak olyan intézkedések, amelyek a nagyobb hatékonyságot irányozzák elő a középületekben, és ez átfedi azt az intézkedést, hogy a a energiaszolgáltatóknak segíteniük kell a fogyasztóknak abban, hogy sokkal hatékonyabbak legyenek. Tehát mindezt megvizsgáltuk, a teljes csomagot megvizsgáltuk, és megvizsgáltuk azt, hogy elérjük ezzel a 20%-ot. Azt láttuk, hogy igen, el lehet ezzel érni, pontosan oda érünk ezzel, hogyha megvizsgáljuk a fogyasztók magatartását, de a konzervatív becslésekkel is azt láthatjuk, hogy sikerül elérni a 20%-os célkitűzést. A tanulmány azt is megmutatja, hogy hogyan lehet megtakarítani 40% a fogyasztói oldalról, a szolgáltatói oldalról lesz illetve részt pedig a keresleti oldalról. 60% érkezik majd abból, hogy megváltoztatjuk, másképp szolgáljuk ki az energiaigényeinket. Ha megnézzük a gazdasági hatását mindennek, és azonosítjuk a pozitív hatást a GDP-vel kapcsolatban, és a pozitív hatást a foglalkoztással kapcsolatban. És természetesen nagyon fontos az, hogyha megvizsgáljuk ezt a javaslatot ebben a gazdasági időben, akkor az valóban jó irányba mutasson gazdasági szempontból. Megvizsgáltuk a 2020-as szempontból, költségvetési szempontból, ez semléges, semleges lesz. Ez persze függ a módszertől is, hogy ezt a, végrehajtják. Lehet, hogy lesznek olyan intézkedések, amelyeket figyelembe kell venni majd a nemzeti végrehajtás során. Hogyha megvizsgáljuk azt, hogy a pozitív gazdasági hatás eh, hol mutatkozik meg, akkor azt láthatjuk, hogy a gazdaság legtöbb szektora eh, megpróbálja csökkenteni az energiaszámlát, és ez egyértelmű, hiszen a megközelítésnek is ez a célja általánosságban beszélhetünk olyan dolgokról, amelyeknek van közvetlen költsége, viszont sokkal nagyobb megtakarítást eredményezhet például 15 éven keresztül. Azok az intézkedések, amelyeket javasoltunk, azok rövid távúak. Végezetül, és mielőtt még lezárnám ezt a nagyon rövid előadásomat. Nagyon fontos aspektus szeretnék megvizsgálni, pedig azt, hogy hogyan felel meg ez a javaslat a már meglévő uniós szabályozásoknak, főként az LTS-nek. E Mind azt a két modellt alkalmaztuk, amit, amit említettem. Ezek a modellek különböző válaszokat adtak a kérdésekre, a legfontosabb az az, hogy mindkét modell arra jutott, hogy a fajta politikák végrehajtása plusz az, ami már most is létezik, az eh, ahhoz vezetne, hogy csökkenne az üvegházi gázok kibocsátása. Persze ez nem fog egyszerűen eh, át, át, nem fog átvinni az üvegházi gázok kibocsátását egyik szektorról a másikra. Ugyanakkor az egyik modell azt mutatta, hogy nagyon erős negatív hatása lesz ez az ETS árakra. Szinte nullára fog csökkenni a modell szerint az ár, és az üvegházi gázok kibocsátás megtakarítása viszont alacsony lesz. A másik modell azt mutatta, hogy csak nagyon kis hatása lesz az ETS árakra, két euró tonnánként, és ennél a modellnél sokkal nagyobb csökkenést látunk a üvegházi gázok tekintetében. Ezt nem biztos, hogy több modellel meg lehet oldani. A megfelelő megközelítés az az, hogy nagyon is ugyanjunk arra, hogy mi történik ezen a területen, akkor, amikor majd az irányelv végrehajtását értékeljük. Itt abba is hagyom, tisztelt elnök úr, remélem, hogy sikerült egy kicsit bevezetnem önöket ebbe a határozatban, nem szerettem volna hosszabban beszélni, 1400 oldalas kiegészítő dokumentumunk van. Köszönöm. Azt hiszem, nem lehet eleget hangsúlyozni, hogy mi is a döntések alapja, minden ettől függ, és erről talán érdemes lenne még beszélnünk. Első felszólalunk Thomas, hiszen ő a jelentés írója. Parancsolj! Köszönöm, elnök úr! Három kérdésünk lenne. Ha jól értettem a hatástanulmányról szóló beszámolót, körülbelül 200 milliárd tonna kőolaj ekvivalensről beszélünk. A hatos cikk amely a energiaszolgáltatók kötelezettségéről szól. 110-120 millió tonna kőolaj egyenértékkel számol. Ennek a hatása a legnagyobb, és az összes többi kisebb ennél, 30-40 millió. Ez a 110-120 millió tonna kőolaj egyenérték a hatos 6.9-esből is származik, amelyet úgy hallom, hogy a, az energiaügyi miniszterek sütörtöki ülése, illetve hétfő után ö, iktattak be a szövegbe, és a 6.9-es ö, fellazítja, felvízezi a hatosban meglévő általános kötelezettségét. Mit jelent ez az opt-out, amit a 6.9-es megfogalmaz pontosan? Második kérdésem. Tegnap az Európai Bizottság bemutatta azt az anyagot, amely a külső politikák koordinációja szempontból, szempontjából igen fontos, és ez a jogalkotási javaslat nem tudom, hogy tartalmaz-e olyan adatokat, amelyek alapján a 10-ről 20%-os cél arány elérése megvalósíthatónak látszik. Mi lesz a hatása ennek a költségvetésre, a kifizetésekre? Tudnak-e beszélést adni arra vonatkozóan, hogy hány milliárdot nem kell majd az európai gazdaságba be fektetnünk, mert ez a jogalkotás pótolja ezt az erőfeszítést. Harmadik kérdés. Nehéz időket élünk, különösen ami az államháztartásokat illeti. És az egyik legfontosabb kérdés szerintem az, hogy hogy hogyan lehet a kormányokat, illetve a magántőkét pozitív módon ösztönözni erre az egyszeri, hosszú távú befektetésre pénzhiányban. Tehát értjük, hogyha befektetünk, akkor hosszú távon ez kifizetődik. A befektetések a gazdaság motorját is, gerincét is képezhetik. De honnan veszük a pénzt? Az irányelv figyelemmel van-e arra, hogy az ESCO margin az USA-ban sokkal nagyobb, mint nálunk. Az energia takarékos cég gyakorlatilag előre megvalósít beruházásokat, amelyeket csak később valósított volna meg, és ennek a kifizetődő, visszafizetődő hasznát megosztja a társaival. Az ESCO piac Európában szerintem nem olyan jó, mint máshol, Amerikában. Mit tesznek annak érdekében, hogy az ESCO piac vonzóbb legyen? Köszönöm két-három-négy kérdést összevonnánk, azt hiszem több már sok lenne, de két-három-négy felszólalónak megadnám a szót, hogyha előadónk is egyetért ezzel. Először az árnyék jelentéstevők kapják meg a frakcióktól a szót, Piper úr első között. Még egyszer sorra kerülhetek? Jó, akkor most is megszólalok, és három-négy kérdést teszek föl csupán első körben. A számítási módszerek, amelyek alapján dolgoztak, a bemutatás szerint nagyon meggyőzőek. Mégis, hogyha az ember egy kicsit mögé pillant annak, hogy milyen tudományos modellek modellek szolgáltak a számítások alapjául, akkor mégis a kételjei támadnak az embernek. Mindig a Primes modellről beszélnek. A Primes modellt azonban nagyon sokan kritizálják, jelenleg is már. Első kérdésem tehát azt szeretném megtudni, hogy a bizottság tényleg nem támaszkodhat más modellre, csak erre nagyon vitatatra? A második kérdés ha a primér energia felhasználást 2020, a prognosztizált 2020-as energiafelhasználást nézzük, ami megint csak számomra nem teljesen követhető, hogy ezt hogy lehet kiszámítani, de ha ebből indultak ki, akkor honnan ö, számítják, ö, melyik évtől számítják a megtérülést, ha 2020 kivetített görbe mikor fog megtörni? 2012-ben vagy 2019 ben Ez sem derül ki a szövegből, és az önök számítása szerint is eleve csak a, a saját cselekvéseinket számítják a hatások között, és itt még biztos, hogy több mindent el lehet mondani erről. Harmadik kérdésem arra az esetre vonatkozóan, hogyha a céljainkat mégsem érnénk el, azt mondják, hogy a tagállamok bizonyos feltételes kötelezettségeket kellene, hogy vállaljanak 2016-os felvizsgálatig, vagy akkor. Például mondjuk Németország esetében nálunk van egy saját energiahatékonysági tervünk, és ebben azt fekteti le Németország, hogy 360 30 szoros 330 szorosan teljesítjük majd a kitűzött célokat. Szeretném kérni önt arra, hogy ha 2016-ban mondjuk Németország lenne az első, a mi ö, mérésünk szerint, vagy ha önök szerint tehát mit kap a legjobb és a legrosszabb búl teljesítő ország, és hogyan definiálják ezt az 1,5%-os célt, illetve ennek a megvalósítását, illetve az azt követő intézkedéseket, hogy ki, mikor, milyen pozitív vagy negatív megszorító intézkedés kap a nyakába, ha ezt nem teljesíti. A célt én osztom, de szeretném, hogyha a tagállamokat egyformán kezelnék, illetve egyformán kezelik önök, miközben az egyes országok saját számítási rendszere teljesen különböző. Tehát ezt hogyan tudják összhangba hozni egymással? Utolsó kérdés, bár ez már a szubszidiaritás témáját is illeti, érinti, amivel majd később foglalkoznék. Milyen intézkedések, intézkedési politikákra van szükség? Ugye az 1,5%-os kötelezettség, ha kötelezettségként fogalmazódik meg, akkor többet érhet mondják önök, mint a piaci ösztönzők. Szerintem ennek az ellenkezője az igaz, hiszen azokban az országokban, ahol már eleve korábban elkezdték az energiatakarékosságot, mint például Németországban, piaci ösztönzőkkel, és nekünk sikerült 3,3 szorosát teljesíteni az Európai Uniós módszerekkel elérteknek, akkor hogyan tudják önök bizonyítani azt, hogy az európai új tervezett módszerek hatékonyabbak lesznek, mint mondjuk az általunk alkalmazottak? Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, elnök úr! Szerettem volna én is megköszönni a frakcióm nevében a bizottságnak, hogy eljött ma, hogy meglátogatta a szakbizottságunkat, és köszönöm a kiváló előadást, és lesz még alkalmunk részletesen elemezni az elhangzottakat, ezt meg is fogjuk tenni. Ma röviden néhány problémáról szólnék, amelyek feltűntek nekünk ezzel a javaslattal kapcsolatban. Tudják, hogy a frakciónk mindig támogatta a kötelező célelőirányzat irányzat megállapítását. Ennek a százaléknak azonban a szá- kiszámítása, ahogyan elhangzott az előadótól, és az előttem szóló is elmondta. Nos, ezzel kapcsolatosan nagyon fontos, hogy egy olyan arányt határozunk meg, és egy olyan módszert, amely minden tagállam számára elfogadható. Nagyon nagyok voltak itt az eltérések. Eddig úgy tűnik, hogy az Európai Unióban az általánosan elfogadott modell a Prime modell, ezt szinte az összes felszólaló említette, de csatlakoznék azokhoz, és sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy más változókat, objektív változókat is érdemes lenne öm, szemügyre venni. Ilyen például az energiahatékonyság időbeli fejlődése, Például, ahogyan az energia, energetikai szolgáltatókról szóló irányelv is meghatározza azt. Érdekelne, hogy mit gondol a bizottság erről a két paraméterről, amit említettem, és egy második kérdés röviden, ami a középületeket illeti. Ott is adódtak bizonyos problémák. Ott a határidő nagyon-nagyon rövid időt biztosít arra, hogy egyfajta regiszter készüljön a középületek tekintetében 2014. január 1 -e előtt. Különösen nehéz helyzetet teremt ez azoknak a tagállamoknak a számára, akiknek decentrális a közigazgatási struktúrája, ott sokkal nehezebb helyzet előtt állnak a tagállamok, és egy kicsit nehéz lehet számukra ennek a határidőnek a betartása, ezért érdekelne a bizottság részéről, hogy elgondolkodott-e azon, hogy foglalkozik még egyszer ezzel a kérdéssel, gondoltak-e azoknak az tagállamoknak a problémáira, amelyeknek a közigazgatási rendszerük egy kicsit összetettebb. Elnök, köszönöm, Hólasszony. Thank you. Köszönöm szépen. Az a gondom a bizottsági javaslattal, hogy nem igazán tükrözi azt, hogy mennyire sürgető a helyzetünk jelenleg a gazdasági válság miatt. Rendkívül fontos a globális versenyképesség szempontjából az, hogy a tagállamok meg tudják, hogy megtakarítást, tudjanak elérni az struktúrákkal kapcsolatban és így elérhetjük a 20%-os szeketőzést, és csökkentenünk kell 300 millió olaj az energia igényt. Aggódok amiatt, hogy mi lesz majd ennek a javaslatnak az eredménye a tagállamok szempontjából. Lehet, hogy, hogy ez mindenki kevésbé lesz ambiciózusabb, mint korábban, és fennáll annak a veszélye is, hogy a korábbi eh, energia irányelv eh, útját követjük, ez nem lesz eh, semmilyen eredménye, mert nem voltunk eléggé szigorúak. Nem tudom, hogy a bizottság egyetérte azzal, hogy az az út, amelyen haladunk a nehézségek kapcsán, amit láthatunk a válságot illetően, ez sokkal sürgetőbb, mint korábban, és pontosan ezért kell elérnünk a célokat, és lehet, hogy a tagállamok hozzáállása is meg fog változni, akkor, hogyha rájönnek arra, hogy mennyire fontos a gazdasági versenyképesség. A második dolog az az időbeli beosztás, és ez már kötődik eh, ahhoz, hogy mennyire fontos az, hogy ez valóban megvalósuljon, nem szabad, hogy csak egy cél maradjon. A javaslat ütemterve azt eh, mondja, hogy eh, a bizottság visszajön a parlamenthez azzal kapcsolatban, hogy a tagállamok mit gondolnak 2014. júliusában, tehát úgy tűnik, hogy a bizottság mossa a kezét a többi intézkedéssel kapcsolatban, hogyha ez nem valósul meg. Hogyha megvizsgáljuk a követ, ha megnézzük a következő bizottságot majd, azt mondták, hogy 2014-2015-ben lesznek az új javaslatok. Ez nem lesz elég idő arra, hogy 2020-ra javítsunk a helyzetet. Tehát mindenképpen aggájaim vannak az ütemtervet illetően, és nem hiszem, hogy ez az ütemterv tükrözni azt, hogy mennyire sürgető az, hogy valóban megvalósítsuk ezeket a célkötözéseket végezetül. A bizottság esetleg beszélhetnek kicsit részletesebben az ETS-e való kapcsolatról, hiszen itt nagyon fontos az, hogy különböző igazgatóságok működjenek, Ez nagyon fontos, hogyha csökkentjük a kibocsátásokat, ez nagyon pozitív, viszont biztosítani kell azt is, is hogy csökkentsék a kibocsátások plafonját, hogy tényleg legyenek előnye, és egy kicsit aggódok amiatt, hogy nem igazán ügyelnek erre, tehát erről is konkrétabb javaslatokra lenne szükség. So, danke sehr. Köszönöm szépen. Ki kíván? Szólni, fordasszony parancsoljon. Először, illetve neki még megadom a szót, aztán a frakciókat le tudjuk. Néhány megjegyzésem lenne csak. A többi Shadow is nagyon sok e-mailt kapott lobbistáktól és különböző megjegyzésekkel arra vonatkozóan, hogy az irányelvnek milyen hatása lesz a cégekre, a helyi önkormányzatokra, a kis és nagyvállalatokra, stb. És remélem, hogy kellő időt tudunk szánni most majd arra, hogy olyan szöveget alkossunk, amely valóban figyelembe veszi ezeket a szempontokat. Egyetértek Fionával abban, hogy nagyon fontos az, hogy az energia megtakarításokat mindenképpen elérjük, ezáltal a versenyképességet is növelve, de nem energia nem felhasználásról, hanem takarékos felhasználásról kellene, hogy beszéljünk, nem arról, hogy kevés lesz az energia. Jó volt meghallgatni azt a meghallgatást, amit a raportőr szervezett, és ott megtudni azt, hogy az egyes tagállamok már mi mindent léptek különböző módon, de azért léptek a helyi viszonyainak megfelelően. Az Egyesült Királyságban például komoly Olaszországban is szigetelési ösztönzőket adtak a lakosságnak a saját házaik szigeteléséhez vigyáznunk kell arra, hogy az irányelv nehogy lefékezzen bizonyos olyan tagállami intézkedéseket, amelyek egyébként jók és már működnek, azáltal, hogy az irányelv túlzottan előíró jellegű lesz. Tehát például a ö, ö, hő és energia specific kapcsolt energiatermelés ügyében előfordulhat ilyen baj, ö, vannak olyan helyek a világban, ahol nem lehet a hőenergiát felhasználni, tehát nem lehet egységes szabályokat alkotni. A nagy cégeknek, kis cégeknek más lesz a problémájuk, ö, <clears throat> különböző költségekkel jár majd számukra majd a megvalósítás. Tehát már néhány nappal a nyári szünet után e, meghallgatás kapcsán nagyon sok kérdés megfogalmazódott bennem, és a legfontosabb az, hogy lesz-e elég időnk arra, hogy részletesen érdemben minden módosítót megtárgyaljunk. Köszönöm, visszaadom akkor most előadónak a szót, hogy a kérdések első körét megválaszolja. Um, Köszönöm, Türmes úrnak válaszolok, igaza van. A hatos cikk az, amely a megtakarítások feléért felelős lehet, még ha az átfedésekről is, átfedéseket is figyelembe veszük, amelyekről beszéltem. Az MTI megtakarításokról is szólva. Ami pedig nincsen benne, az a 6-os, 9-esben van benne, amely a kötelezettségről szólva azt mondja, hogy alternatívát ad a tagállamoknak arra, hogy más intézkedéseket vezessenek be a végfelhasználók tekintetében, amennyiben azok ekvivalens hatást érnek el az egyes bekezdésben leírtakkal. Tehát szerintünk a 9-es alpont, vagy bekezdése a hatos pontnak nem mond ellent a hatosnak. A megtakarítások valóban fele főleg az importált gáz és olajfelhasználás megtakarításoknak köszönhető lesz. Ami a kifizetéseket illeti, beszéléseink szerint 18 milliárd eurót lehet 2020-ban majd megtakarítani EU szinten, de hát ezeket nehéz becsülni. Turmes úrral közös az aggodalmunk arra vonatkozóan, hogy a magántőke mennyire vonható be. Tény, hogy az USA-ban ez jobban működik, de azok a cégek ott 10-20-szor nagyobbak, mint a miénk, és a piacuk is nagy. Nálunk ez jóval kisebb és megosztottabb. Jó dolog az, hogyha előre lehet hozni beruházásokat hatékonyság érdekében, ez gazdaságilag is megéri, és ezt úgy kell megszervezni, hogy utána a megtakarításokból mindenki részesedjen, aki befektetett, beruházott. Az amerikai modell azt mutatja, hogy ez működik, ehhez arra volt szükség, hogy a közszférában nagyon komoly eszkópiasz fejlesztési ösztönzők fogalmazódjanak meg, a magánszférában is így van ez. A 4-es, 5-ös <clears throat> cikkekben ezért hangsúlyozzuk azt, hogy fontos, hogy a vásárlásokat, az átépítéseket ösztönözzük a közágazatban, hogy az ESCO piac kitáguljon. Piper úr a Prime modell használhatóságával kapcsolatban vetett föl kételyeket. Sokat javult a Prime modell, és azok a modellek, amelyekkel dolgozunk, azok különböző ellátási hagyományokból származnak, a fogyasztói viselkedésre épülnek, a, tehát a fogyasztói viselkedést és az ellátói magatartást is egyaránt figyelembe veszik. Ha kötelező célokat írnánk elő, akkor nekem meg kéne védenem modelljeink minden számítását precízen, már pedig a modellek nem ilyenek, hogy precízen mindent előre leírnának. Lehetetlen. A modellek nem tudnak tekintettel lenni a tagállami sajátosságra, éppen ezért nem írunk elő kötelező célokat. Mert úgy gondoljuk, hogy pont így érhető el javulás ha kötelező célokat írnánk elő, akkor vitatható lenne a modell valóban, akkor szükséges lenne a modellek, modellek keretének javítása. Egyelőre ott tartunk, hogy a Prime megközelítés által már garantáltan és bizonyíthatóan működő elemeket vizsgálunk, és persze az iféremi modellel is dolgoztunk a Prime mellett, hogy összevessük a kettőt, és a kettő alapján mondjuk azt ö, ö, nagy bizalommal, még hogyha tökéletes számításra, számokra nincs is lehetőség, hogy a, a végeredmény az lesz, amit mondtam. Díjazzuk-e a korai cselekvést, a korai befektetést? Igen. Ö, ha valaki 2020-ra konkrét célokat tűz ki magának, az új intézkedéseket végrehajtja, és vannak olyan tagállamok, amik máj, már megfelelnek számos intézkedésünknek, akkor azok ö, profitálni fognak ebből. Nyilván vannak előrehaladott és kevésbé előrehaladott or- országok, ezt kiegyenlítjük majd. És ha még is kiderül, hogy nem működik a dolog, akkor 2014-ben felmerül a kötelező célok elor előírása is. Az 1,5%-os cél, amelyet a hatodik cikk fogalmaz meg, hatodik cikk, és ahogy Türmer is elmond, úr is elmondta, ezből adódik a legnagyobb megtakarítás. Ez egy nagyon ambiciózus arány. A tapasztalat azt mutatja, hogy még a fejlett gazdaságok sem tudják ezt az arányt feltétlenül teljesíteni. Vannak országok, ahol nagyobb a potenciál, van, ahol ö, kisebb, mind az elérés, mind a mérés, mind az alapok és a célok összehasonlítása tekintetében. Ezeket majd a következő hónapok során értékeljük és figyelembe veszük. Maduro asszonynak válaszolva, Részben ugye Piper úrnak már elmondtam az önnek szóló válaszomat is. Azok a cikkek, amelyekre ön hivatkozik, nagyon fontosak valóban, különösen akkor, hogyha a nemzeti célok fejlődését nézzük európai szinten, a korai cselekvést figyelembe kell venni, meg a múlt trendjeit is, illetve az energiaintenzitás mutatóját is. <clears throat> Ez az irányelv történő javaslat. A tagállamok az arra kéri, hogy ne csak az energia felhasználást, a tranzit energia intenzitást vizsgálják, illetve hogy az intenzitást is vizsgálják, mégpedig ágazatonként. Tehát azok az adatok, amelyek befutnak majd hozzánk, azok összehasonlíthatóak lesznek, nem csak mondjuk a spanyol közlekedési energiafelhasználásról fognak szólni, hanem ezt annak a tükrében vizsgáljuk majd, hogy közben mennyi volt az átállás az autókról a köz, közös közlekedési eszközökre. Ezzel erre figyelemmel leszünk. Ami a nyilvántartások bevezetési dátumát illeti, illetve az épületek szigetelésére, hatékonyságára vonatkozó irányelv megjelenésének dátumát illeti, a középületekről azt szeretnénk, hogyha noha kevesen vannak arányaikban, ezek minősíthetőek, címkével elláthatóak legyenek 2014-15-ig. Ez nem igényel forradalmi új gondolatokat, nem kell azokban a részletekben elveszni, hogy mi a középület, mi nem. Szeretnénk, hogyha ez példaértékű lenne. Hol asszonynal egyetértünk, hogy a gazdasági válság idején nehéz a helyzet, de pont a gazdasági válság idején nincs értelme a külső légkört fűteni. Tehát pont amikor meg kell fogni a garast, akkor, akkor kell ö, úgy fűteni, hogy ne menjen ki az ajtókon, ablakokon a hő fele. Tehát pont a gazdasági válság idején időszerű a megtakarítási intézkedés, mind a háztartásoknak, mind az iparoknak, hiszen piac, a piacokon akkor hatékonyabban tudnak, olcsóban tudnak megjelenni termékekkel, sőt ez önmagában egy külön ipari ágazat, az ilyen hatékony nyilázzárók gyártása például. Türmes úr, amikor az energiaimportokról import területén jelentkező problémákról beszélt, akkor ennek kapcsán pont azt mondjuk, hogy a gazdasági válság kényszeríti ki azt, hogy elkezdjünk takarékoskodni, és a magánszféra versenyképes tétele is ebbe az irányba mutat. Az időterv, amely hivatkozott, másodlagos az érdemi vitához képest. Az ETS-tel kapcsolatban nagyon különböző válaszok vannak. Az is, egyik modell szerint nagy a probléma, másik még a probléma létét sem ismeri el. Mi ezek után azt tudjuk mondani, hogy folytatjuk az elemzést, és vizsgáljuk folyamatosan, hogy lesz-e probléma vagy sem. Fordasszonynak válaszolva, megpróbáltuk a nemzeti sajátosságokat figyelembe venni tudjuk, hogy ez egy olyan terület, ahol a múltból nagyon sok kulturális különbség adódott, az épületek különbözőek, más az emberek energiavásárlási szokása, használati módja, és nagyon sok kulturális különbség van tény. És nagyon hasznosak a nemzeti tapasztalatok, amelyekre építeni akarunk, csak ott harmonizálnánk, ahol feltétlenül szükséges. Köszönöm szépen a következő. Tehát, hogyha valakinek a kérdésére nem válaszoltak, akkor tegyék fel újra, de most sorba megyünk, első úr a következő. Öné a szó. Köszönöm szépen a szót. Csak azt tudom ismételni, amit a kollégáim már elmondtak, de egy új aspektusra is rámutatnék, amelyet fontosnak tartok. Az épületek energiahatékonysága tekintetében tudjuk, hogy 44%-a az EU energiafelhasználásának az épület fűtésre megy, és 90 százaléka az, az üvegház ö, gázok kibocsátásának is épületekre vezethető vissza. Az irányelvben csak egy aspektusra szeretném ezért felhívni a figyelmet, a tervezetben hogy sokszor hivatkozunk a középületekre, de a középületek, a szigorú értelemben középületek mindössze 3%-át, illetve ezeknek a 3%-át kéne ugye felújítani, mondják önök. Az EU-ban azonban eleve a középületek kisarányt tesznek ki, az épületek nagy többsége magántulajdonban van. És ahhoz, hogy itt megfogható hatást érjünk el, ezen épületek energiahatékonysága területén is a magán ingatlanokra vonatkozóan is meg kéne fogalmazni célokat és intézkedéseket. Minden tagállam valóban sajátos az épület struktúrát, illetően stb. A bizottsági javaslat is kitér erre. Romániában az épületek 19 százaléka van csak magántulajdonban azoknak a tulajdonában, akik benne laknak. vagyis az a bizottsági javaslat, hogy a épületek átépítési költségeit meg kell osztani a tulajdonosok és a bérlők között, ez nagyon másképpen érinti az országokat, pontosító 90%-a Romániában az épületeknek ilyen. Tehát nem tudom, hogy hogy fogja majd a kormány kényszeríteni, tudni az ott lakókat a költségekben való részvételre, miközben tudjuk, hogy a havi egyéni átlagjövedelem 400 euró alatt van Romániában, és a nyugdíjak pedig még sokkal alacsonyabbak. Tehát európai szinten ilyet megfogalmazni lehet, de akkor hozzá kell kötni olyan hitelezési konstrukciókat, amelyek segítik azokat, akik képtelenek ezeket az összegeket ö, ö, rákölteni. Az energia felhasználása az EU-ban továbbra is hangsúlyozni szeretném, 44%-ban az épületekből adódik. Gyerek kollég. Dziękuję bardzo. E, mnie bardzo e, razi Köszönöm szépen. Egy dolog mm, lepett meg igazából. Én nem igazán szere, nem szeretem összekeverni az energiahatékonyságot az energia megtakarítása. Ez két különböző dolog. A megtakarítások nagyon fontosak a hatékonyság mellett. Az Európai Bizottság az egész dolgot leegyszerűsíti, és a két dolgot egyenlőként kezeli. A kérdés az az, hogy mi fog történni nemzeti szinten, mert nagyon különböző tényezők, technikai jellegű tényezők is lehetnek, erre is gondolni kell. A kérdésem a következő. Hogyan lehet definiálni az energiahatékonyságot? amit az Európai Bizottság elfogadott, mert hogyha ez egy bruttó érték az egyes tagállamok számára, akkor nem hiszem, hogy mi támogatni tudjuk ezt a javaslatot. Mi a háromszor tizet támogattuk, és nem pedig a bruttó megtakarításokat. A hatékonyság definíciója fejenként lesz. Például Lengyelországban két és félszer alacsonyabb az energiafogyasztás, mint Németországban. Hogyha ezt figyelmen kívül hagyjuk, és a bruttó értékeket tekintjük, akkor a gazdasági növekedést megállítjuk a kevésbé fejlett országaiban az Európai Unióban, például Romániában vagy Lengyelországban, mert az energia megtakarításra fogjuk helyezni a hangsúlyt, nem pedig a fejlesztésre. Hogyha a fejként összeget tekintjük, akkor beszélhetünk a megtakarításról, viszont nominális értékben nagyobb lenne az energiafogyasztás Lengyelországban. A definíció kérdése tehát rendkívül fontos. Az elsőleges energia definíciója. Az elsőleges energiát állandóan használjuk, ezt a kifejezést állandóan használjuk, és ennek örülök is, mert itt vannak az energia megtakarítás forrásai igazából. Nem csak csökkentésekről van szó itt, hanem technikai intézkedéseket is alkalmaznunk kell. Tehát egyrésztről itt van a, az elsőleges energia definíciója, utolsó kérdésként pedig nem igazán volt jó a kiinduló pont, Elfogadtuk a klímacsomagot administratív korlátozásokkal. Az energia megtakarítással kellett volna kezdenünk, és a következő a kérdésem. A csomag például a foszilis eh, üzemanyagokról is eh, beszél, viszont Itt három kérdés merül fel, ez, ez a három kérdés merül fel, amit szeretem megkérdezni a bizottságtól. Van itt Szerói kolléga. Van mijn kant Köszönöm szépen, két megjegyzésem lenne. Az első az az, hogy a megelőző fázisban kétfajta dolgot határoztunk meg, két fázist határoztunk meg. Az első fázisban a tagállamoknak kell a programjaikat előterjeszteni. Erről semmit nem hallok most. Nagyon technikailag nézzük meg a rendszert, a különböző teljesítményeket, de az Európai Bizottság most hogyan foglalkozik az első fázissal, ahhoz, hogy később majd egy irányelv jön létre. Nem e, hallok erről, mindenfajta technikai dolgokat e, hallottam, tehát nem igazán győztek meg itt. Második dolog, a következőről sem győztek meg. Nagyon hallom azt Romániáról, hogy ott is sok pénzre van szükség. Például a totális alapokból nagyon sok pénzt alkalmaztunk arra, hogy energia hatékonyság legyen az épületekben. Viszont szóval Romániában semmit nem tettek a közbeszerzéseknél ennek kapcsán. Tehát van egyfajta ösztönző keret, amit kiterjesztettünk a régi tagállamokra és Franciaországra is például. Van egy több éves pénzügyi keret, erről olvastam, és azt mondják, hogy az energiahatékonyság százalékát itt növelni kell, több mint 10 százalékra, ugyanazzal az eszközzel, amivel most is rendelkezünk. És anélkül, hogy a bizottság erről igazi vitát folytatna. Én szeretnék egy igazi irányító tevékenységet, ahol látják a helyzet súlyosságát, viszont másrésztről a lehetőségeket is meglátják a modellekben. Ahogy Türmes úr is említette, ez egy olyan befektetésben foglalkozni kell. Igazából itt megragadunk a rendelkezések, a rendeletek szintjén, hát ez nem igazán meggyőző. Kolléga Weber. Weber kolléga. Én is nem, nem szeretném megismételni a kollégák igen jogos kérdéseit. Hogyha a bizottság már eljött hozzánk ma, akkor egy konkrét kérdést szeretnék feltenni, mégpedig ami a smart grids, az intelligens hálózatok fejlesztését illeti. Tudjuk, hogy ez egy nagyon fontos előfeltétele a megnövekedett energiahatékonyságnak az Európai Unióban, Ezeknek az intelligens hálózatoknak a fejlesztése azonban még gyerekcipőben jár Európában. Ez összefügg a különböző standardok operabilitásával, és ezeknek a hálózatoknak a felhasználhatóságával, megvalósíthatóságával egyik sem jutott túl még az elgondolások stádiumán. Idén, március másodikán egy mandátumot kaptak az Európai grémiumok, amelyek a normákat meghatározzák. 2012 év végére kellene, 2012-es év végére kellene lezárniuk a munkáját. Az Európai Unió kínai delegációjának is tagja vagyok. Kína 270 millió eurót fog intelligens hálózatokba befektetni 2015-ig. Kína tehát 2020-ban már rendelkezik egy ilyen intelligens hálózattal a tervek szerint, és egy kutatási és fejlesztési központot is létrehoztak nem régiben Sánkhájban erre a célra. Mit jelent ez? Nos, megtörténik az, amitől tartottunk, hogy a jövőbeni normákat, ami az energiapiacot illeti, Kínában dolgozzák ki. Az én kérdésem a biztos bizottság képviselőjehez a következő. A bizottság milyen intézkedéseket akar foganatosítani, hogy az Európai Unióban olyan normák szülessenek, amelyeket nemzetközileg is alkalmaznak, hogy ne kelljen nekünk aztán a legnagyobb konkurenseinket követnünk. Brzina kolléga. Dámy a pánové, já rovněž nechci opakovat eh, otázky, které... Hölgyeim és uraim, Jenom bych se vrátil k jedné obecné věci. Egyetértek azokkal a kérdésekkel, amelyek elhangzottak, de egy általános kérdéshez szeretnék hozzászólni. Kérdeztem a bizottságtól, hogy a gazdasági jelenséget is beleszámították-e, illetve szemügyre vették ez a Jackson paradoxon. Egy olyan választ kaptam, amelyen nem értek teljesen egyet, és támogatnám ezért azt, amit Gerek kolléga mondott, Nevezetesen két dolgot összemosunk egymással. Az egyik az energiahatékonyság, a másik pedig az energia megtakarítás, és ez elfogadhatatlan. Ami a hatástanulmányt illeti, e jelentés esetében szeretném elmondani, hogy egy tény, egy dolog nem győzött meg engem. Mégpedig az, hogy a közlekedési ágazatban nem veszik eléggé figyelembe a megtakarításokat. Összességében azt gondolom, hogy túl sok kényszerítő eszközt akar felhasználni a javaslat, például amely kényszeríti a vállalatokat, és így tovább. Ha azonban el akarunk érni valamit, akkor az árral kapcsolatos eszközökre kell összpontosítanunk. Hogyha megnézem ezt a jogszabálytervezetet, akkor tulajdonképpen Szégyenkeznem kell, amikor a cseh vállalkozókkal beszélek, hiszen a javaslat azt követeli, hogy minden vállalat készítessen egy energia auditot. Ez már rég létező gyakorlat. Minden vállalatnak van saját energia auditja, minden vállalat nyilvánvalóan takarékoskodni szeretne mindenféle területen. Ez teljesen egyértelmű. Ezért azt gondolom, hogy az ilyen fajta jogszabályok nem kedvezőek a jövőben e- energiatakarékosság szempontjából az Európai Unióban. Köszönöm szépen. Elnök. Jó, akkor még Hudson úr megkapja most ismét a szót, és utána következik a következő kör. Thank you again, Chair. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a kérdéseket. Enchu úrnak válaszolva. Igaza van hogy erre a kérdésre akar fókuszálni az épületekre, főleg. Ez 2020 után is fontos lesz. Ha 2050-et nézzük, akkor sehova nem jutunk el, hogyha nem gyorsítjuk fel már most az épület átalakítás folyamatát. Ez egy nagyon mélyen, komolyan az energiatakarékossággal összefüggő kérdés. Ez központi probléma, és abban is igaza van, hogy nem elég mondani az embereknek, hogy újítsák föl házaikat. Ez még nem megoldás, nem demokratikus, és nem is működőképes. Tehát hogyan kezeljük a kérdést? Mert van néhány elvárás az irányelvekben az épületek energiahatékonyságára vonatkozóan. Például leszögezzük, hogy ha felújítanak egy épületet, akkor azt magas szintű energiatakarékos rendszerekkel kell felszerelni. Tehát ha már van felújítás, akkor ilyen legyen. Csak ezt nem lehet olyan könnyen felgyorsítani az átalakítások ütemét. A javaslatunk ezért koncentrál csak a közszférára, hogy ott demonstrálni tudjuk, hogy igenis lehetséges a gyorsítás, demonstrálni tudjuk, hogy megéri a dolog, hiszen utána jóval kisebb lesz a energiaszámla, és gyorsan megtérül a beruházás, és ezáltal ezekkel a példákkal az energiaszektor, illetve uh, a kis cégek és végül a magánszféra is belássa ezt. Tehát ez valóban nem a teljes megoldás, de egy jó lépés ebbe az irányba. Emellett egyes országokban, mint az Egyesült Királyságokban, vagy Franciaországban látjuk, hogy ha van nemzeti szintű kötelező előírás az energiaszolgáltatók számára, akkor lehet ösztönzőket találni a magánszféra számára is. Végül pedig már Nisztelói úrnak válaszolnak, a több éves pénzügyi keretre hivatkozott. Ez a bizottsági megközelítés fontos részét képezi. A júniusi 29-i közleményünkben hivatkoztunk is a strukturális és kohéziós alapok felhasználására a mi céljaink szempontjából, hogy ez mennyire fontos lenne, és bár ez egy külön jogalkotási javaslat, lesznek viták. Gierek úrnak válaszolva. Nem, nem azt javasoljuk, Gierek úr, hogy kötelező célokat kövessen Lengyelország vagy bármelyik tagállam. Azt javasoljuk, hogy legyenek le, legyen néhány választható kötelező intézkedés, amelyek összességükben a célokat szolgálják, a kitűzött célt szolgálják, ami ugye 20%-os csökkentés az energiafelhasználásnak 2020-ig. Összevetve a trend szerint ö, számított 2020-as fogyasztással. Tehát nem bontjuk le ezt tagállami szintre, nem azt mondjuk, hogy melyik országnak mennyit kell megtakarítania, hanem azt mondjuk, hogy minden tagállam rendelkezzen saját célokkal, saját intézkedésekkel, alkalmazva a közöseket. De például biztos vagyok abban, hogy hogy ezek közül önöket is sok jól szolgálja, de nem kényszerítjük Lengyelországot erre. Lengyelország határozhatja meg a saját céljait, intézkedéseit, és ezek az intézkedések csak segítenek az egyénileg megfogalmazott célok elérésében. A primér energia szektor definíciója a mi olvasatunkban az, hogy minden, ami bemegy a gazdaságba, az primér energia, elektromosság vagy hő formájában, és ahhoz képest, ami kimegy, a kettő arányának kell javulnia. A CCS volt a harmadik kérdés. Tudatában vagyunk annak, hogy miközben a CCS rendszert fejlesztjük, előfordulhat, hogy ebben lehetnek olyan elemek, amelyek energia felhasználás generáló jellegűek, de a heat and power, a <clears throat> hő és energia csatolt kitermelése kapcsán mindig odafigyelünk arra, hogy ez mégse történje meg. Van Nisztelrooy úr, ha jól emlékszem, azt kérdezte, hogy mit tesz majd a bizottság akkor az első fázis során, hogyha szükségessé válna kötelező célok bevezetése. Az első lépés az kell, hogy legyen, hogy minden nemzet, minden tagország 2013-ig nemzeti célokat tűzön ki, és ezzel kapcsolatban nemzeti tervet is megfogalmazol. Mi elsőkorban átvesszük a nemzeti célokat, azok megvalósulását monitorozzuk, illetve megnézzük a nemzeti cselekvési terveket, hogy azok mennyire hitelesek. Tehát összevetjük a saját célokat a saját tervekkel, hogy szerintünk az elérhető lesz-e úgy, harmadsorban pedig nézzük folyamatosan, hogy mi történt a jelenlegi pillanat és a köztes értékelés 2014 között egyéb területeken, tehát például ökodizájn, energiacímkézés, például, hogy a vízmelegítők címkézése megvalósult-e, és egyéb kiegészítő intézkedéseket is figyelünk, illetve értékeljük azt, hogy az irányelv végleges formájában milyen eredményt hozhat, és összevetjük az valódi eredményeket ezzel. Tehát sokrétű lesz az elemzés, Piper úrnak már elmondtam, közben a jobb modellezési ö, módszereken is gondolkodunk. Weber úr az okos hálózatokra kérdezett rá, a smart gridekre. Az erre vonatkozó javaslat ahogy ön is jól megfogalmazza, összefügg a fő célokkal. Például mindenkinek olyan energiamérő eszközökre lenne szüksége, amely képes összhangba hozni saját háztartását az intelligens hálózattal, és az intelligencia akkor valósul meg, akkor nevezhető a hálózat intelligensnek, hogyha most nem tudom megválaszolni a kérdését teljes egészében, hogyha párhuzamosan zajlanak ezek az erőfeszítések is. A két ö, dolog sikere egymástól is függ. Nem válaszolhatom meg a kérdés ezen irányelv keretén belül pusztán. Brezsinya úr, valóban a hatás tanulmányban, illetve az irányelv tervezetben nem foglalkoztunk részletesen a közlekedési ágazattal. Miért? Mert van egy 2015-ig terjedő közlekedésfejlesztési terv, ezzel kapcsolatos irányelv 65 millió kőolaj tonna egyenérték megtakarítás érhető el csak ezzel is. Nyilván más bizottságokban ezzel is foglalkozott, el akartuk kerülni az átfedő jogalkotást. Ha megnézzük az egész spektrumát az energiafelhasználásnak, akkor az ipar az, amely a legtöbbet tett már, és a legkevesebbet kell még tennie. A potenciál, a megtakarítási potenciál, főleg az épületekben, az energia ellátásban, a közlekedésben van, és persze az iparban is. Az iparban is van még kihasználatlan lehetőség, de ott van a legkevesebb. Az audittal már rendelkező vállalatoknak nem kell semmi újat csinálniuk, csak az auditjukat bemutatni tehát éppen ezért ez nem ró külön terhet a cégekre, és sajnos nem tudom, mi az a Jackson paradoxon, úgyhogy erre nem tudok reagálni. Thompson kollega következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, és köszönöm szépen Hudson úrnak is az előadását. Az energiahatékossági irányelv nagyon fontos dosszié, és remélhetőleg sikerül megállapodásra juttunk erről a Dán elnökség alatt 2012 tavaszán. Többször elhangzott már, hogy a jelenlegi becslés azt mutatja, hogy az Európai Unió nem fogja elérni a, az energiafogyasztási célkötőzéseit 20%, a 20%-os célkötőzés 2020-ra. A jelenlegi politikában csak egy hamarát tudjuk mindennek elérni természetesen ez nem elfogadható, akkor, hogyha tudjuk, hogy az energiahatékonyság a legolcsóbb módja annak, hogy az energiával kapcsolatban pénzt takarítsuk meg, hiszen ez egy nagyon könnyen elérhető eredmény lenne. mindkét dologra foglalkozni kell, az energiahatékonyság egy dolog, és az energia megtakarítás is, ahogy Girék úr is elmondta, egy másik dolog. Nagyon fontos ez, hogyha energiacsökkentést szeretnénk, a fogyasztás területén, akkor mindkét eh, dolgot figyelembe kell venni. Úgy gondolom, hogy a bizottság javaslata nagyon sok jó elemet tartalmaz. Azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehetne csökkenteni az energiafogyasztást az V-fogyasztóknál is. De igazából még nem igazán látom a kötelező célkötőzések kérdését. 2007. március 9-én Merkel asszony péntek reggel 9-kor azt mondta Brüsszelben, azt mondta, hogy arról döntöttünk a tanácsban, hogy lesznek kötelező cekötözések a megölő irányelvvel kapcsolatban. És mi volt az érve? Az volt az érve, hogy jelzést kell küldenünk az ipar irányába, mert az ipar nem fog befektetni kötelező célkötőzések nélkül, és tudjuk a tapasztalatunkból már, hogy ha nincsenek kötelező célkötőzések, ahogy most is láthatjuk ezt az energiahatékonyság eh, kapcsán, illetve a korábbi irányelvek kapcsán, akkor nem fognak teljesülni a célkötőzések. Ezért eh, úgy vélem, hogy az iparnak jelzést kell küldenünk, hogy kellenek a kötelező célkötőzések és kötelező az energia megtakarítás. Tudom, hogy a konzervatív liberális Dán kormánynak sikerült a parlamenttől támogatást kapnia a szélsőbbtől a szélső balig, és küldtek egy levelet a bizottsághoz, hogy az a tapasztalatunk Dániában, hogy az elmúlt 30 évben 13%-kal növekedett a GDP, azért, mert 30 évvel ezelőtt kialakítottunk egy nagyon olcsó modellt. Ezt a viszont visszautasították, hogy ez legyen a kötelező cél. Számos más tapasztalatot hallunk a többi tagállamtól, itt viszont a hozzáadott európai értéket kell megvalósítanunk. Nagyon sok területet lehet talán, nagyon sok olyan tagállam van, amely valóban hatékony energia megtakarítás szempontjából. Ez valóban egy érték lehetne Európa számára, ha kicsérelnénk ezeket a tapasztalatokat. Úgy vélem, hogy önöknek a lehető legjobb tapasztalatot kellene felhasználniuk Európában ezen a területen. Az is fontos, hogyha szeretnénk magunk mellé állítani az ipart, akkor ehhez akkor technikák kellenek, hiszen az egész világon igénylik majd az ilyenfajta technológiákat, amivel energiát lehet megtakarítani. Az is nagyon fontos végső pontomként, hogy együttműködjünk a regionális alap alapokkal, a kohéziós alappal, mert ahogy a román kollégám is elmondta, európai támogatásra van szükség az új tagállamokban, a távoli régiókban. Ők is jogosultak arra, hogy a regionális alapból pénzt kapjanak. Ezt rögzíteni kell a kritériumok között az új regionális alapúj kritériumai között, ez nagyon fontos. Thank you. Köszönöm. Danke. Ähm, vielleicht darf ich nur ein... Köszönöm szépen. Talán kiegészíteném az elhangzottakat. Ugye a hatástanulmányról beszélünk ma, amikor a tapasztalatról beszélünk, akkor ez ugye nagyon fontos, és Thomson asszony utalt a tapasztalatok fontosságára, és úgy gondolom jó lenne, hogyha kapnánk egy listát arról, hogy mely tagállam milyen tapasztalatokra tett szert, milyen eredményekkel. Piper kolléga is utalt rá, hol értek el eredményeket, milyen eszközökkel, hol értek el kevésbé jó eredményeket. Úgy gondolom ez fontos alapja lenne a további vitának. Most utolsóként még egyszer Piper kolléga kap szót. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A kérdéseimre sajnos nem igazán kaptam választ, ezért még egyszer pontosítanám azokat. Először is, amit Gireg Brezina és más kollégák mondtak, arra se adott érdemben választ, sajnos. A válaszában az energia megtakarítást az energia hatékonysággal teszi egyenlővé, nem tesz közötte különbséget, és 1,5%-ban határozza meg a megtakarításokat évente. Mondhat bármit, ez kötelező célkitűzés az energetikai vállalatok számára, a magánháztartások számára, mindenki számára kötelező ez. Szeretnék reagálni arra, amit az előttem szóló kolléga mondott, fantáziátlannak tartom ezt az egész megközelítést. Hiányolom azt a megközelítést, hogy tanuljunk a jó gyakorlatból, amelyet már más tagállamok kidolgoztak, a különböző támogatási rendszereket hiányolom, a szakemberek közötti eszmecserét hiányolom, kevésnek tartom az 1,5%-os csökkentést. Nem tartom kreatívnak ezt a megoldást, sokkal több európai szinergiánk van, amelyet hasznosíthatnánk, akár egy irányel, vagy bármilyen más formában, sokkal többet tudnánk tenni ezen a téren, úgy vélem. Sajnos nem válaszolt a Primes modellel kapcsolatos kérdésekre sem. Az ön válaszából azt vettem ki, hogy nem egészen jó a modell, dolgoznak még rajta, de ez az alap egyelőre. Azt mondta, hogy mindegyik tagállamnak a fejlettségi szintjét vesszük, és azt mondjuk, hogy a jelenlegi szinthez képest minden egyes tagállamnak 1,5%-os javulást kell elérnie. Más szóval azokat bünteti, amelyek egyébként is már nagyon jó eredményt értek el, és semmilyen ötlettel nem szolgálnak arra vonatkozóan, hogy egyfajta know-how vagy tudástranszfer, egyfajta benchmark transfer hogyan valósulhatna meg fentről lefelé. Teljesen egyetlen egy dobozba skatolyáznak be mindenkit, és azt mondják 1,5% a cél. Hát Európának sokkal nagyobb potenciálja van ennél, ez egy nagyon fantáziátlan megoldás. Aztán egy kérdés azokkal az országokkal kapcsolatosan, gondoljunk a skandináv országokra, osztrák országokra, amelyek már egyébként is nagy mértékben hasznosítják a megújuló energiaforrásokat. Őket is kényszerítjük az 1,5%-os cél teljesítésére? Tehát a megújuló energiákból származó fogyasztást is csökkentsük 1,5%-kal? Aztán, ami a szubszidiaritást illeti, földrajzt, tanultam annak idején, illetve tértervezést, és annak idején számunkra szent volt az, hogy a városépítés és egyéb kapcsolódó területek nemzeti érdekeket szolgál. Most pedig olyan kapcsolt energia, energetikai tervekkel jönnek elő, ahol masszívan beavatkoznak az egyes régiók tervezési illetékességébe. Tehát gyakorlatilag a területtervezésnek semmilyen mozgástere nem marad, és a szerződés vonatkozó cikke ezt nem engedi egyébként. Van egy olyan jogalap, amely alapját képezi ennek a masszív beavatkozásnak a régiók hatáskörébe. Érdekelne, hogy erre, erről mit gondol. Utolsó kérdés. Kis, kiszámították azokat a költségeket, amelyeket a közszférának kell viselnie, a 3%-os felújítási cél miatt figyelembe vették-e azt, hogyha az önkormányzatokat, illetve a közintézményeket arra kötelezik, hogy csak a leghatékonyabb energiatakarékos termékeket vásárolhatják meg, akkor azok másút sokkal nagyobb költségekkel járnak. Például, hogyha Előfordulhat tehát, hogy egy energiatakarékos termék sokkal többe kerül, mint a régebbi nyomtató mondjuk. Aztán elektromobilitás. Az elektromos járművek esetében a nagyobb költségeket figyelembe vették-e? Vagy egyáltalán nem vették ezeket számításba a közférában? Köszönöm szépen. Jordán Cízli kolléga. here. Köszönöm szépen, elnök úr, kicsit nehéz volt ideje, nem itt vagyok öntől jobb oldalra. Uh, Összhangban a javasolt irányelvel az energetikai ellátóvállalatoknak évente 1,5%-os megtakarítás lenne kötelező, mindazonáltal a fogyasztók ugyanannyit fogyasztanának, tehát a magánháztartások és a vállalatok például. Ön, mag, ön Ön elmondtam azt, hogy bizonyos tagállamoknak nagyobbak a kapacitásaik ezen a területen. A kötelezettségvállalási rendszerek képezik az egyik érvelés alapját, ezeket már bevezettek bizonyos tagállamokban. Előfordulhat, hogy más tagállamoknak más koncepcióik vannak az energiatakarékosság számára, illetve kisebbek a kapacitásaik, ami az energiahatékonyságot vagy megtakarítást illeti. Ezért érdekelne, hogy a bizottság más alternatív energiatakarékossági intézkedéseken is elgondolkodott-e, például különböző finanszírozási sémák bevezetése a hatástanulmányból nekem az derült ki, hogy ilyeneken nem gondolkodtak. Aztán a második kérdés, minden jogilag kötelező intézkedés természetesen befektetéseket előfeltételez. Mit gondol a bizottság, hogy az ilyen kötelezettségvállalások, illetve kötelező intézkedések finanszírozása hogyan hat ki majd más programok finanszírozására az egyes tagállamokban, amelyek már zajló programok, zajló befektetések? Harmadik kérdésem. Az energetikai szolgáltatókat kötelezik-e majd az évi 1,5%-os megtakarításra a fogyasztók által, és másrészt az ETS, tehát a kibocsátás kereskedelmi rendszer is ezen energetikai szolgáltatók tevékenységi körébe tartozik. Érdekelne, hogy hogyan látja ön a koherencia kérdését mindennek kapcsán. Köszönöm, más következik. Még egyszer rá szerettem volna kérdezni arra, hogy ugye sokszor halljuk itt a büntetés szót. A bizottság véleményem szerint ebben az irányelven az energiafüggőségünk csökkentése a cél, az energia termelékenység erősítése a cél, valamint az, hogy európai vállalatainkat ösztönözzük az innovációra ezen a területen. Úgy gondolom, Weber úr egy nagyon fontos dolgot említett. Ez pedig a globális verseny a vezető szerepért ezekben a technológiákban. Hatástanulmányában az Európai Bizottság figyelmet fordította arra a szempontra, hogy hogyan használjuk fel ezt az irányelvet az innováció céljának elérésére. Úgy gondolom, hogy Európában jelenleg stagnálunk ezen a területen, és a jelenlegi gazdasági válság további kockázatokat rejt magában ezzel kapcsolatosan, és hogyha most lemaradunk, akkor sokáig Kína és Korea után kullogunk, és Fukushima után biztos, hogy a japánok is a zöld technológiába fektetnek majd be nagy arányban. Tehát mennyiben foglalkoztak ezzel a vetülettel? Köszönöm szépen, Hólasszony. Köszönöm szépen, szerettem volna még egyszer önhöz szólni a modellek kérdésében, szeretnék magyarázatot. Tudom, hogy mindig is bonyolult volt kidolgozni azt, hogy mi lesz a végső energiafelhasználás, és aggódtak amiatt, hogy a modellek túlságosak, bonyolultak, és nem fednek le mindent. Pontosan ezért született meg az a döntés, hogy bizonyos mennyiség energiára van szükség, amit felhasználhatunk. Számomra egyszerű a dolog, megvan az adat, megvan az, hogy mennyi olajekvivalensre van szükség 2020-ra, ezzel lehetünk versenyképesek is globális szinten, de úgy gondolom, hogy az bizottságnak meg kell vizsgálni azt, hogy Európa mennyi energiát használ fel, és az egyes tagállamok mennyit használnak fel. Tehát nem értem, hogy miért olyan nehéz így egy statisztikát létrehozni, amely megfelelne a 2020-as adatoknak. Úgy tűnik van egy kis homály itt ebben a viszonylag könnyű kérdésben. Kollégin Thompson. Yes, uh... Igen, néha, amikor, amikor az energiahatékonyságról beszélünk, akkor azt az érzésem, hogy túl bonyolítjuk az energiahatékonyságot, és sokkal drágábbá is tesszük azt. Meg kell vizsgálni a könnyű előnyöket és a könnyen elérhető eredményeket. Itt van egy energiahatékonysági szakértő egy napi munka után azt mondják, hogy nem mértékben lehetne megtakarítani pénzt például a parlament fűtésével, fűtésével kapcsolatban, tehát egy nap alatt is felkerülhetne erre. Ezen kívül emlékszem, amikor gyerek voltam, akkor nem voltak termosztátok, nem lehetett szabályozni a fűtést a házakban. Aztán bevezettük a termosztátokat, jobban lehetett látni, hogy mennyit költünk energiára, és nagyon sokat lehetett megtakarítani. Ha, ha, nagyon sokat lehetett ezzel megtakarítani, nagyon sok megoldás létezik. A kérdésem az az, hogy az ESCO piacok, ezeket emlegettük már. A bizottság megvizsgálja-e az ESCO piacokat, mert eh, fantasztikus az, hogy egy energiacég elmegy egy kórházba, és azt mondja, hogy felajánlhattunk önöknek teljes energia megtakarítást, 30%-osat, és eh, a két éven nem térül meg ez, akkor visszakaphatják a pénzüket. Tehát tulajdonképpen szinte ingyen meg lehet csinálni. Sokkal több példára van szükség az ESCO piacra kapcsolatban, és követni kell azt, ami történik. Van Nistelrooy. Van Nistelrooy úr. Hadd térjek vissza az ösztönző intézkedések pontjára. Szerintem eléggé Csalódást keltő az, hogy az Európai Bizottság a megosztott menedzsmentet alkalmazza a regionális alapokkal kapcsolatban, viszont ezt nem használják fel. Úgy gondolom, hogy el kell térnünk most már a, szubszi, a, a támogatások rendszerétől, és úgy gondolom, hogy hosszú távon kockázatvállalóan kell fellépni, mint hogy az előbbi példában a kórházaknál is történik. Tehát egyfajta innovatív pénzügyi eszközökre van szükség, hogyha ez nem történik meg, az akkor az egész ügy hamvában hold. Úgy gondolom, hogy a bizottságnak többet kellene tennie, nagyon keveset hallok mindezekről az intézkedésekről, a strukturális alapok jelentéstevője vagyok, és azon gondolkodok, hogy hogyha lenne egy olyan eszköztár, amely működik, de úgy tűnik, hogy inkább a nem működő eszközök vannak túlsúlyban, szerintem ezen el kell gondolkodni. Nincs igazából szinergia között, hogy mi történik a tagállamokban, illetve az Európai Unióban. Kolléga Henen. Merci, monsieur le président. Très rapide. Köszönöm, elnök úr, gyors leszek. Vegyes érzelmeim vannak. Franciaországban is azt próbáljuk mondani, hogy ha hosszú távú célokat tűzünk ki, akkor el kell kezdeni a dolgokat. Komoly célokat kell kitűzni, mert úgyis csak a fele valósul meg, és akkor, ha nem komolyak a célok, akkor semmi. Az energia sokba kerül, sőt egyre többe kerül. A termelése, a szállítása, az önkormányzatoknak, a magán embereknek is. Európában nagyon sok polgár télen már nem képes rendesen fűteni, mert annyira drága az energia, hogy nem bírja kifizetni. Tehát fázik. Még egy konkrét példa. Nem akarom itt hosszúra húzni. A szociális lakások hova tartoznak? A középületekről beszélve gyakran a szociális lakásokat nem számítjuk ide, mert ezek gyakorlatilag ö, ö, ugye nem is minősülnek igazán lakásnak, és pont ezeket az embereket érinti a legjobban a dolog. Itt lehetne takarékoskodni egy olcsó fűtőtesttel. De ha a, az ablakon kimegy a hő, mert annyira vacak a lakás, akkor hiába állítunk be egy jobb fűtőtestet. Tehát ezeknek az embereknek van különösen szükségük a támogatásra, hogy valódi megtakarításokat érjenek el nem csak a gazdagoknak kell a zsebükbe nyúlni, hanem valós nagy megtakarítások lennének elérhetők a tömegeknél, a szociális lakások esetében, a, azoknál a fogyasztóknál, akik a legszegényebbek Európában, a legkisebb számlájúaknál is, mert ők pazarolnak a legtöbbet akaratlanul és náluk az a kis minőségi javulás, a megtakarítás azonnal hatalmas életminőségi javulásba csapna át. Tehát erre is oda kéne figyelni. A bizottság igenis csoportosítsen át bizonyos pénzeket, alapokat, hogy ösztönzőket fogalmazza meg, megfogható ösztönzőket az ilyen rétegek számára is. <clears throat> Ha egyesek persze nem válaszolnak ezekre az ösztönzőkre, akkor jöjjenek a kötelező intézkedések. Ha az emberek nem akarnak takarékoskodni, akkor kényszerítsék rá őket, bár Európában most már érezzük a takarékosság szükségességét. Többen nem jelenteztek, de bizonyára vannak spontán kérdések. Meg nekem is van egy pár kérdésem. Például a hatáselemzésre vonatkozóan, hogy gondolja a bizottság, hogy az áram termelésnél csak 6%-kal nő az energiahatékonyság további intézkedések nélkül. Hogyan lehet az öt, a 25%-os hatékonysági mutatók mellett ezt számolni? Ez nincs figyelembe véve egyszerűen? Különbözőek a tagállamok, tudjuk, erről beszéltünk. Ezt akkor nem vetem föl még egyszer. A hatáselemzésben leszögezik, hogy Dánia, Franciaország, Nagy-Britannia, egyebek már fontos intézkedéseket fogadtak el. Az érdekelne engem, hogy ezek a többi országgal összehasonlítva konkrétan mit tettek, miben mérhetően különböznek. A rendszerek összehasonlíthatóságát megvizsgálták, mikor kiemelték ezeket az országokat? az alapkérdés. Aztán az ETS és az új energiahatékonysági javaslat kompatibilitására szeretnék rákérdezni, interakciójára, hogy van-e ilyen. Nem tudja pontosan elmondani nekünk, hogy milyen kölcsönhatás van a kettő között, még hogyha azt mondja, hogy van is ilyen. És mi van akkor, hogyha ezeket az intézkedéseket nem vezetjük be, csak a széndiokszidra koncentrálunk. Aztán van egy lábjegyzet, Henen kolléga említette ezt, hogy, hogy a szociális következményeket ugye megvizsgálták, és azt mondják, hogy a, tag, a háztartások reál jövedelme csökken. De mely esetekben nem csökken az, és mit lehet várni a butorzatlan bérleti lakások felújításától újra építésről eredményként. A saját tagállamomban sokan félnek attól, hogy ha megháromszorozna, szódna a lakások felújítási aránya, akkor nagyon fölmennének a bérleti díjak, és akkor már végképp nem maradna az embereknek pénze a további felújításokra. Hogyan értékeli a bizottság továbbá azt, ez is fontos kérdés ezt. Végül pedig, bár nem utolsó sorban, a bizottság és Weber úr is beszéltek az intelligens mérőeszközökről. Milyen az esélye a kötelező intelligens mérők bevezetének, bevezetésének, olyan esetben, hogyha ezeknek az aránya jelenleg 0 és 10 százalék között mozog, és a nullához vagy a 10-hez van közelebb ez a százalék, ha már így fogalmaz. Hol kéne elkezdeni? és még nagyon sok kérdésem lenne, de ezeket eltehetjük későbbre is, tehát tudjuk, hogy az ördög a részletekben bújik meg. Piper úr ismét jelentkezik, először megadom neki akkor a szót, és akkor utána kérem a bizottság képviselőt, hogy válaszoljon ezekre a kérdéseimre. Mivel sok kolléga utalt a strukturális alapokra, amelyeket fokozottabban fel lehetne használni az energiahatékonysági célok elérésére kedves kollégák, mit csinálunk egy olyan régióban, amely nagy növekedési potenciállal rendelkezik, amely szeretné kiaknázni ezeket a strukturális alapokat, amely reménykedik, hogy vállalatok jönnek majd a régióba, ahol befektetéseket szeretnének eszközölni, például utakba, szélessávú internet hozzáférésbe és ugyanakkor azonban az ottani energi, energetikai szolgáltatót arra kényszerítjük, hogy évente 1,5%-kal csökkentse a fogyasztást. Gondolkodjunk egy kicsit tovább, milyen fejlődési perspektívája van egy ilyen régiónak. Nos, kedves kollégek, inkább szélessávú internetbe, intelligens hálózatokba fekteti be az ember a strukturális alapokból érkező pénzt, mint a különböző szigetelő rendszerekbe. Tehát mi hoz többet a konyhára, hogyha a gazdasági fejlődést és a foglalkoztatást tekintjük? Természetesen fontos az energia megtakarítás, de a struktúrális alapok 20%-ának csak erre a területre történő, erre a célra történő fel, felhasználása, hát ez magunk alatt vágnánk az fát gyakorlatilag. Hát úr, itt a lehetőség, hogy válaszol. Köszönöm. Thompson asszonynak. Azt említette, hogy Dánia tagállamként támogatta a kötelező célokat, és miért nem követtük a Dán javaslatot? Dánia volt az egyetlen tagállam, amely így tett. És így, most függetlenül attól a vitától, hogy most melyik megközelítésnek van értelme, egyértelműnek láttuk, hogy a tagállamok többsége ezt elutasítaná, és a parlamentnek az ellenkezőjét mondta a tanács egyértelműen, ezért próbáltunk két lépcsős megoldást javasolni, tehát amelyben a kötelező célok csak második körben jönnének elő, ha a 20%-os cél megvalósulása fenyegetetnek látszik fél időben. Ami az NG technológiák bevezetését illeti, szerintünk is még keveset értünk el ezen a területen. Nem csak a kötelező, hanem egyéb intézkedésekkel, az eco ekodizájnnal, az energia címkézéssel is sok mindent el lehet érni. És azáltal a ténytől, hogy ambiciózus minimális követelményeket írunk elő, és még ambiciózusabb lehetséges célokat és a mérési normákat eh, ehhez mérjük. Ez azért is jó nekünk, mert a kínaiak például hozzánk jönnek, és tőlünk veszik a technológiát, ami ehhez jár, ezzel jár. Tehát ebben még azért élen járunk. Ami a több éves pénzügyi keretet illeti, még korai azt mondani, hogy mi lesz a bizottsági javaslat jövő hónapra fogjuk ezt megfogalmazni, de a közleményből, a júniusi közleményből már önök is láthatták, ahogy Pipers úr is észrevette, hogy fontosnak látjuk, nagyon fontosnak látjuk a megújuló energia források és energiahatékonyság kérdését a több éves terv kapcsán is. Erről már sokszor sok helyütt volt szó itt a parlamentben is. Piper úr azt kérdezi, hogy a jó bevált gyakorlatok cseréjére miért nincs ösztönző a tervezetben? Szerintünk is fontos kérdés ez. Az energia hatékonysági ötletek kreativitást igényelnek, és ezek nem generálhatók. De ez az ilyesmit az intelligens energia hálózatok programmal támogatjuk, a tagállami kutatók cseréjével támogatjuk, és ezt a jövőben is folytatni fogjuk. Tehát fontosnak tartjuk ezt, és garantálhatom önnek, hogy a német szakértőknek már bőven jut most is feladat a know-how területén, és Németország betölti azt a szerepet, amelyet ön kíván neki, hogy a legfontosabb energiahatékonysági gondolat exportőr, csak ebbe a jogi javaslatba ezt nem vettük bele az 1,5%-ot pontosítanám. Ez nem 1,5%-os csökkentés, ahogy Jordan Szizel is az előbb ezt talán kicsit félreértette, tehát nem 1,5%-os fogyasztási csökkenést írunk elő, hanem azt javasoljuk az energia szolgáltatóknak, hogy mutassák, megdemonstrálják, hogy tettek intézkedéseket annak érdekében, hogy az 1,5 megfelelő megtakarítást érjenek el. Ha egy cég százat ér egy évben, akkor a második évben mutassa be, hogy tett dolgokat annak érdekében, új bojlereket, ablakokat vezetett be, amely 1,5%-nak felel meg. Ha a gazdaság nő ebben a térségben, ahol ezt vizsgáljuk, akkor előfordulhat, hogy a, a a, a fogyasztás 1,2%-ot nő, és erről lehet vitatkozni, hogy ez, ez igazságos -e, de arról szó sincs, hogy minden évben 1,5%-ot kéne megtakarítani. Azon országok, amelyeknek van sok alternatív erőforrásra Skandinávia, Ausztria, azoknak is kötelező lesz ez a fajta takarékosság? Igen, a biomassa, amit most ők használnak, az is korlátozott energia forrás, csak nem annyira, mint az olaj meg a gáz. Tehát meg megfelelő biomassa égetésére alkalmas bojlerekre, kazánokra van szükség, tehát szó sincs arról, hogy ezeknek az országoknak hátra kéne lehetne dőlniük a fotelban. Ami a szubszidiaritási kérdést illeti, ugye a 194-es szikke a szerződésnek az alapja ennek a javaslatnak most és ennek a célja energia hatékonysági cél, és jogászaink értelmezése szerint ezt az energia, energetikai célt nagyon sokféle eszközzel kell és lehet megvalósítani, és egyen, ezen eszközök egyike, az egyik legfontosabb, az, hogy a területrendezési tervek is megfeleljenek a célnak. Jogi szolgálatunk nem lát abban gondot, hogy egy általános 194-esre eh, hivatkozva energiaügyi javaslatban benne legyen az, hogy ez, eh, ha ez csak átfogó környezeti eh, irányelv tervezet lenne, akkor akkor nem lehetne annyira hivatkozni a területrendezésre, tervezésre, mint a mi esetünkben. Mert ugye a tanácsban egyhangúságra van szükség, ezt nem lehetne elérni. Ez nem környezeti, hanem energiaügyi jogalkotás, és mivel új energiaügyi kompetenciáink vannak, ezekkel élnünk kell, és így ez a kérdés így már nem merül föl, mert az energia területén nincsen egyhangúságra szükség ez persze részben megítélés kérdése is, hogy ezt ki mennyire látja jónak. Ami a közszféra költségeit illeti, hogyha megvalósítja ezeket az extra beruházásokat, akkor mindig tegyük oda, hogy igen, extra költségek az elején, de meg, még nagyobb megtakarítás hamarosan. Tehát ha egy jobb, bár drága printert veszünk, akkor két év múlva már megtérül és a harmadik évben olcsóbb lesz a működés. Tehát igenis csökken összességében a közintézmények költsége. A közbeszerzéseknek az a baja, hogy gyakran, amikor venni kéne valamit, akkor gyakran csak a, a beszerzendő eszközök árával foglalkoznak, és nem foglalkoznak az, azok életciklusával, megtakarítási potenciájával. Ezt akarjuk ösztönözni, hogy, a racionális, hogy racionális döntések szülessenek, még hogyha kezdetben ezek pénzbe is kerülnek. Jordan Szizel asszony azt kérdezte, hogy az 1,5%-nak látjuk-e más alternatíváját. Amint el is látja, azt mondom, amit mondanom kell. Most Mit kíván pontosan kérdezni? A kötelező program alternatívájaként Turmes úr elmondta már, hogy a hatos bekezdés, kilences bekezdése lehetőséget ad tagállamoknak arra, hogy alternatív megközelítéseket alkalmazzanak. Nem részletezi ezeket. A jelenlegi tanácsi vita előfordulhat, hogy olyan javaslatokat szül majd, amely további részletekkel gazdagítja ezt a, az elképzelést. A parlamenti vita is ugyanígy behozhat újabb részleteket ebbe a pontba. Tehát, ha egyes tagállamok szeretnének élni a 90-es bekezdés lehetőségeivel, és kérnek jobban definiált uh, keretek ehhez, akkor erre azt mondjuk, és a tanács is azt mondta, meg önöknek, képviselőknek is ezt mondom, hogy hajlandóak vagyunk, szívesen adunk technikai tanácsot a tekintetben, hogy ide mit érdemes akkor még esetleg belefogalmazni. Hogy foglalkozott a hatástanulmány az administratív költségekkel? Igen, foglalkoztunk vele más programok finanszírozási hatásaival. Középtávú hatása ezeknek a ö, programoknak több közpénz generál, mint eddig rendelkezésre állt volna középtávon. A probléma az, hogy ö, nagyon sok minden okos dolgot lehetne csinálni, de ezek közül egyrészt nem nem valósítanak meg sokan sokat, sokat nem, nem érdekel, hogy pazarolnak, vagy azért, mert nem is tudnak róla, vagy pedig nem tudják kifizetni a takarékossági befektetéseket. Tehát javaslatunk igenis foglalkozik azzal, hogy milyen kezdeti hitelezési lehetőségekre lenne szükség. Lehetővé akarjuk tenni az emberek számára, a magánszemélyek, a cégek, a köz szféra számára, hogy elkezdjék ezeket a lépéseket, hogy amit javaslunk koherense az emisszió kereskedelmi rendszer, igen, foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, folyamatosan vizsgálni kívánjuk az kereskedelemre gyakorolt hatását a jogalkotásnak, és nem látunk semmilyen inkoherenciát, sőt komplementernek találjuk a kettőt. Tomás úr kérdezett rá az innováció ra, hogy figyelembe vettük-e a hatástanulmányban az innovációt. innovációt. A hatástanulmány kicsit figyelembe van arra is, hogy hova tart a technológia, és kicsit figyelembe vettük is, hogy várhatóan a technikák ára is csökkenni fog, de nem mentünk részletekbe, hogy szolgáltatásonként, eszközönként megvizsgáljuk, hogy ez, ez milyen hatású, tehát ezt nem is számosítjuk az elemzésben. Hall asszony arra kérdezett rá, implicit módon, hogy hogy ez az említett kőolajtonna ekvivalens megtagarítás, ez egy tagállamra vonatkoztatva mit jelent? Mi úgy döntöttünk, hogy nem bontjuk le tagállamokra a célt, és nem technikai problémaként tekintjük pusztán, a célokat. A bizottság, már elmondtam ezt, hogy tudatában van annak, hogy a tagállamok különbözőek. Arra törekszünk, hogy minél több ö, intézkedés vezessen be minden tagállam, és ö, nem akarunk belemenni ebbe a vitába, hogy ezt az közös megtakarítást hogyan kell felosztani a tagállamok között, ennek nincs értelme ilyen mutatóknak, mert minden tagállamnak teljesen mások a problémái, kihívásai. Ha erre vonatkozóan is tettünk volna javaslatot, akkor belenyúltunk volna a tagállamok dolgába, és ezt nem lehetett volna ilyen gyorsan és könnyedén megtenni. Thompson asszony, ahogy már hallotta az előző kérdezőknek adott válaszaimból, úgy gondolom, hogy nagyon sok mindent lehet tenni a technológiai tudást aktivizálni kéne. Tanulmányozzuk például az ESCO piacot is, csak még nem tartunk ott, hogy teljesen értenénk az összefüggéseket. A válság kapcsán is vizsgáltuk a német, a dán példát, és vannak jó modellek. Van Nisztarolyónak végül, még egyszer végül, Egyetértünk azzal, hogy jogosan frusztrált amiatt, hogy a strukturális alapokban volt cél az energiahatékonyságra pénzeket költeni. Most középtávon változtatják a szabályokat a strukturális alapoknál, és én nem vagyok teljesen pessimista szerintem. A strukturális alapokról szóló vita megközelítése, ha nem is tökéletes, de ö, még beveheti ezt a szempontot. Valóban részletesebb, okosabb megközelítésre lenne szükség. Próbálunk odahatni kicsiben az Európai Energiatékonysági Alappal, amely ugye bankokkal együttműködve ö, ö, segíti a problémák megismerését. Aztán van egy Léne projekt, amely ö, a bankok megértését és tudatosságát növeli. Tehát vannak apró kis kezdeményezések, és ezeket a strukturális alapokban próbáljuk elsütni, a tagállamok is törekszenek ilyenekre. Ene úr a háztartásokról és a szociális lakásokról beszélt. Amint tudják, a szociális lakásokat a beleértjük a középületekbe, gyakran ezek ugye a 200 négyzetméter alatti mm, részben panállakásokat is jelentik. Piper úr volt talán az, aki azt mondta, hogy, hogy a bérlő költségei megnőhetnek. Elnézést, hogyha rossz nevet idézek. Igen, a szociális lakásokban élők nagyon profitálhatnának például egy termosztát bevezetésétől, és tudjuk, hogy ott van az a probléma, hogy a kezdeti beruházásokba kerül. Azt kell megvizsgálni, hogy az energia hatékonysági kötelezettségek ne rontsák tovább a szegény fogyasztók helyzetét ezért van szükség állami támogatásra. Az energia szolgáltató is különítsen el ösztönzőket a saját pénzéből, nem kell neki megfizetnie az egész költséget. Akik pedig, akiknek pedig van pénzük, pláne megtakarításuk, azok könnyen tudnak megfelelni, a legszegényebbek valóban nem, nem könnyen, és az ő költségeiket valahogy téríteni kell. Az árazási struktúrákkal is lehet odahatni. Tehát lehetővé akarjuk tenni a tagállamoknak, hogy úgy kezeljék ezeket a rendszereket, hogy a legszegényebbek is részesüljenek az új rendszer előnyeiből, és nem csak a közép vagy magas keresetűek. Roel úrnak mondom, elnök úrnak, az a tapasztalatunk, hogy az emissziókereskedelmi rendszer, miközben nagyon sok előnye van, nem generált akkora hatékonyságot, mint reméltünk tőle, nem álltunk át a foszilis energiahordozókról olyan mértékben másokra, mint szerettünk volna. És mi is azt kérdezzük, hogy az emissziókereskedelmi rendszer harmadik fázisában is ez lesz a helyzet, vagy pedig valami sokkal másra, többre lenne szükség, és konkrét egyéb specifikus energiahatékonysági intézkedésekre. Lehetséges, hogy az ETS már kihasználta saját potenciáját, vagy akár jobban, mint mi látjuk most, de ezt nem nem tudjuk most kimutatni. A német, francia, angol, olasz és flamand, dán ö, tagállami ösztönzők között óriási különbségek vannak. Fordasszony erre utalt a vitában. És mind jól működik, mindegyiknek van jó megtakarítás generáló hatása, és persze van közös vonal is bennük. Például még hogyha meg is engedi a cégeknek, hogy illetve rákényszerít a céget arra, hogy ne csak a saját fogyasztóiktól, hanem másoktól is beszedjen megtakarításokat, itt még van potenciál abban, hogy az energiaszolgáltató és fogyasztó közötti rendszer szabályozásával további megtakarítási lehetőségeket szabadítsunk föl. Említettem már a szociális következményeit a kötelező széloknak valóban oda kell figyelni, és szerintem lehetséges is, az Egyesült Királyságbeli példa is jó erre, hogy lehetséges ezeket enyhíteni. Ami a szociális lakások helyzetét és a 3% megvalósulását illeti, ez is szorosan kötődik ahhoz, hogy a tulajdonos és a bérlő közötti költség és eh, előny megosztására milyen szabályok vonatkoznak. Az intelligens mérő eszközök önmagukban mi nagyon kevés ö, eh, megtakarítást generálnak, akkor van értelmük, hogyha gyakorib- gyakoribb a számlázás, és persze intelligens az egész rendszer. Szükség van rájuk, mert nélkülük nem lehet ö, eh, sűrűbben számlázni, de ők önmagukban még nem fognak megtakarítást generálni. Piper úrral egyetértek, hogy a strukturális alapokat föl kéne használni a technológiai hatékonyság javulásához, de ugye tudjuk, hogy nem százszázalékos az energiahatékonyság javítási esélye, tehát ez egy további technikai szakmai vitát igényel, hogy a struktúrás alapokból ennek megfelelően hány százalék irányítható esetleg ide át? Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeretnének még többen hozzászólni? Thompson kolléga. Igen, ez a hozzá kérdéshez kötődik, hogyha az oszok már csökkentettek, akkor csökkentsenek-e még tovább? Ez már mutatja azt, hogy milyen nagy a potenciál az energiahatékonyság területén, mert a Dán Mérnök Szövetség nemrégiben közreadott egy jelentést, amiben leírták azt, hogy hogyan lehetne még többet csökkenteni, akár 30%-ot is, és tanácsot is adnak ezzel kapcsolatban. Lehet, hogy meg kellene őket hívni egy meghallgatásra, és beszámolhatnának arról, hogy mit lehetne tenni. Kollégi Glante. Glante kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Uh, ahogy figyeltem a a kérdéseket, mert Nagyon izgalmasnak találtam a vitát. Az utolsó kérdés után még két kérdés maradt bennem. Korábban röviden említettünk egy olyan energiaszolgáltatót, amely nem közvetlenül a háztatásokat szolgálja ki. Vannak-e olyan modellek, amelyek az energiahatékonyságot ilyen helyzetekben is szabályoznak? Azért kérdezem ezt, mert van egy probléma itt. Ha egy háztartás mindenféle kedvezmény és kamatkedvezmény ellenére nem képes beruházni egy komplet új módszerű, rendszerű fűtési rendszerbe beruházni, ö, ö, akkor akkor igaz, hogy később csökkennek a költségei, de ezt a befektetést finanszírozni kell. Most ez például egy tíz éves gázszállítási szerződéssel is lehetne szabályozni. Engedélyezi az új rendszer a bizottság tervei szerint azt, hogy ezt belefoglaljuk a rendszerbe, ami pedig az okos, intelligens mérőórákat illeti. Itt további kutatómunkára van szükség, nyilván nem lesz könnyű ezeket megfelelő áron kis cégek számára elérhetővé tenni. Például Németországban a szabályozó ezt a fajta kutatási tevékenységet nem ismeri el, mint a, a, tehát konkrét, konkrétan ez nem, ez nem járul hozzá a költségek csökkentéséhez, hogyha folyik is ilyen kutatás. Türmes uh, so I think it was a, an, an Úgy vélem, hogy nagyon érdekes volt ez a vita ma délelőtt. Úgy gondolom, hogy nem szabad elfelejtenünk látni a teljes képet. A teljes kép az a jogalkotás, amelyet csökkenteni lehetne az energiafüggőséget, ez a fajta jogszabályozás több pénzt hagyhatna a gazdaságban, és nem kellene a Európán kívüli helyzettől függeni. Viszont el kell gondolkodnunk az innovatív eszközökről és az energiahatékonysági kötelezettség, amit Franciaországban, Olaszországban, az Egyesült Királyságban is bevezettek, ez egy új innovatív eszköz, amely amikor, hogyha szakértőkkel beszélünk, akkor azt láthatjuk, hogy sok, nagyon nagy megtakarítást eredményezhet, alacsonyabb árakat eredményezhet, mint amit a kormányok eddig megtettek. Tehát részletes vitára van szükség, és úgy gondolom, hogy Németországban is az az elképzelés, hogy másfél milliárd adókönyvítést adjon a kormány, úgy gondolom, hogy még Németországban és láthatjuk a vita alapján, hogy az előzetes finanszírozás még nem ért véget. Úgy gondolom, hogy Németország számára is érdekes lehetne egy ilyenfajta energiamegtakarítási kötelezettség. Meglátjuk, hogy a következő hónapban mi fog történni. Utolsó pontként. Természetesen szó van itt a régi iparágakról, az új iparágakról, a régi üzleti modellről, az új üzleti modellekről. Ez feszültséget eredményez, de mi európai döntéshozók vagyunk, és tudjuk, hogy milyen krízisben vagyunk, és emiatt is kell támogatnunk az innovációt, az új üzleti modelleket, és lehet, hogy egy kereslet válaszra van szükség, hiszen ezzel is csökkenteni lehetne az árakat, a költségeket a KKV-k számára. Tehát dolgozzunk együtt, de ennek során ne felejtsük el a teljes képet, ami 200 milliárd olaj ekvivalensek meg kell takarítani, és ehhez kell ez a jogszabály. Hogyha kevésbé leszünk ambiciózusok egy területen, akkor egy másik területen sokkal ambiciózusabbnak kell lennünk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Talán, ha még reagálna erre két megjegyzésre, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Thompson úr és azt és Thomas úr kérdésére szerintem válaszoltam Grönter úrnak. Az intelligens hálózatokra vonatkozó kérdés jó, csak nem erre a javaslat nem függ össze ezzel a javaslattal konkrétan. Ami a bajlerek árait illeti, <clears throat> nagyon elavult az európai vízmelegítőkre vonatkozó szabályozás, ezt meg kell újítani. A legjobb fűtőrendszerekre vonatkozó szabályokat újra kell írni, ez tény. A fosszilis üzemanyagokról való ellépés érdekében is. Egyébként a leghatékonyabb bojlerek árát megpróbáljuk csökkenteni mesterségesen, akárhogy elérhetők legyenek. Köszönöm szépen. Én szerencsé, hogy ma ennyi időnk van és volt, nem volt annyira sűrű a napirendünk, így tudtunk viszonylag tényleg érdemben és részletesen vitázni a kérdésről még gyorsan megkérdezem, hogyha, vagy mondom, hogyha a kollégáknak még vannak részletkérdéseik, akkor ezeket is benyújthatják a titkárságnak, és ezeket továbbítjuk majd a bizottsági szakértőnek, és erre ő, ő vállalta, hogy írásbeli választ ad. Különösen a hatástanulmányjal kapcsolatban nekem is maradtak kérdéseim, úgyhogy majd marad a következő vitára is még kérdésünk, úgy látom. Köszönöm önnek, hogy eljött, időt szakított ránk, ez volt a hármas napi rendipon, most rátérünk a következőre. Okay, meine Damen und meine Herren, es geht munter. Hölgyeim és uraim, akkor nézzünk, lépjünk tovább. Recut? Recut. Who won? Which one? We will do. You don't do? Which one? No, both. Uh, okay. Hölgyeim és Uraim, nézzük a négyes pontot. A bizottság közleménye a parlamenthez és a régiók bizottsághoz, a gazdasági szociális bizottságához a nyílt internet és semlegesség témájában. Látom, hogy sokan kimentek, ahogy meghallották a címet. Ahogy megbeszéltük, ezzel a közleménnyel kapcsolatban egy szóbeli kérdést és egy első állásfoglalási tervezetet is megfogalmaztunk. Úgy gondolom, hogy ezeket most nem kell újra ismertetnem. Gyorsított eljárásban akarjuk őket letúrni, hogy időt nyerjünk, ezért is döntöttünk így, emellett az eljárás mellett. Ha csak önök, persze először majd megadom még a bizottságnak is a szót, önök nem kívánják másképp. A bizottság közleményét megmagyarázatjuk most a bizottsággal. Az érintett kollégák közül valaki még a bizottság előtt valamit gyorsan akar mondani témához? Akkor kolléga szó. Köszönöm szépen Rajl úrnak, hogy megadta a szót. Miután <clears throat> tavasszal már egy közleményt elfogadtunk, folyamatosan tárgyalunk az érintettekkel, illetve várjuk a 2009-es Telekom csomag megvalósulását, amelyet még nem minden tagállam hajtott végre. Aztán az egyéb hatástanulmányokat, eredményeit is várjuk. Itt tartunk most. Köszönöm szépen. Akkor Madurell asszonynak adok először szót. Ennyi volt a bizottsági tájékoztató, tehát köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Rövid leszek. Egyetértve a kérdezővel, ami az állásfoglási indítvány tervezetet illeti, Sajnos nincs itt a kolléga, aki ezt érdemben tudná ismertetni, de azért összefoglalnám helyette, és néhány megjegyzést fűznék hozzá. Ami a preambulum bekezdéseket illeti, ser más claro en relación a las competencias del BEREC. Világosabban kellene szerintem fogalmazni a kompetenciák tekintetében. Ami az E preambulum bekezdést illeti, és a, a határokon átnyúló ö, méretű projekteket. Itt van gondom, illetve néhány cikkkel kapcsolatban is. Kettes pont. Szerintem nem kéne ennyire kategorikusan fogalmazni. Itt ugye egy vizsgálatra történik hivatkozás, az ipari cégeknél, az NGO-knál igény mutatkozik arra, hogy őket is bevonják. A hetes pontban a reasonable szót mi kicserélnénk valami okosabb szóra, és négy pontot hozzáfűznénk ehhez a szöveghez. Egy pontot, amely azzal foglalkozik, hogy miért szükséges az internet jobb menedzselése. A második pont, hogy az innovációnak ne álljon semmi sem a korlátját. Aztán harmadik pontban az, hogy az internetpiacnak több aspektusa van, a telekommunikációs oldalról is meg lehet közelíteni, végül pedig azt szeretnénk, hogy ne csak a neutralitásról, semlegességről, hálózat semlegességről legyen szó, hanem hanem az eszköz semlegességet is megfogalmazzuk, tehát hogy most a smartphone-ok, vagy intelligens telefonok, vagy szoftverek piacán a ezek kiválaszthatósága ne legyen más feltételekhez kötött. Elnök úr, tehát azt szeretnénk, hogy ezt a négy pontot fölvegyék a szövegbe, de persze nyitottak vagyunk a további vitákra, és Nisztelói úr kapsz. Eh, Elnök úr, rövid leszek, ez a munka is zajlik. Jó az, hogy van egy ilyen eh, közös bizottság, amely azt mondja, hogy jó információkra van szükség, és a um, háttérben lévő elveket is figyelembe kell venni. Jónak tartom ezt a szöveget, de lehet, hogy meg kellene vizsgálni azt, hogy hogyan lehetne még ezt jobban kiélezni, olyan értelemben, hogy uh, érdekes uh, legyen látni azt, hogy annak eredményei, amik a konzultációk során születtek meg, és milyen hatásokkal járt mindez. Egy közös politikára van szükség, nem jó az, hogy az operátorok esetében más az eljárás egyes tagállamban, mint mások tagállamokban, hiszen határokon átnyúlóak ezek a fejlemények. Tehát érdekes lenne megvizsgálni mindezt. Olyan jogalkotásra van szükség, amelyben kizárjuk azt, hogy az operátorok plusz pénzt számoljanak fel a hálózathoz való hozzáféréshez. Ennek milyen hatása lenne? Pedig ez sok tagállamban történik el. Számos tanulmány szól arról, hogy egyfajta megfelelő felfogásra van szükségünk. En er wel degelijk verdienmodellen voor het veld. Uh, verdienmodellen. Egy megfelelő modellre van szükség, ahol a, a fogyasztást vizsgáljuk meg, így állítjuk össze az árakat, tehát megvizsgáljuk ezt a vállalatok részéről, akik a hálózatot kínálják. Tehát az lenne a kérdésem, hogy lehetne még tovább elgondolkodni azon, hogy milyen fajta jogszabályozás van az egyes tagállamokban. Összességében jó az irány, a csomagot meghatároztuk, további szabályozásra is szükség lehet esetleg, de meg kell nézni annak a hatását, ami jelenleg történik a tagállamokban. Thank you. Okay. Köszönöm szépen. Ezzel akkor ezt a kört lezárjuk. Arra kérem a kollégákat, hogy nekem vagy nekünk nyújtsák be írásban a javaslataikat, hogy tudjunk a szöveggel dolgozni, a bizottságok is fognak meg az IMCO írni valamit, ezért van szükségünk még egy kis időre, hogy mindent befogalmazzunk a szövegbe. Szeptember 20-án 12-ig lehet ezt megfogalmazni, angolul kérem őket, az állásfoglalással kapcsolatban. Ettől elválasztva kezelnénk a kérdést. A kérdéssel kapcsolatban nem láttam gondot, azt, azt mindenki meg kipipálta, zöld utat ad neki, akkor a kérdésről nem kell többet beszélnünk, az állásfoglalás ma pedig belefoglaljuk azokat, amiket a kollégák 20-án 12 óráig még benyújtanak. Ha nincs senkinek felvetése nagyszerű, akkor így járunk el, és akkor haladunk is. Köszönöm mindenkinek a segítséget az előkészítő munkában, és a mai megszólalásokat is. Merci beaucoup. Okay, next. Next. Következő napirendi pontunk az ötös, a kutatásra, fejlesztésre és innovációra vonatkozó állami támogatási keret félidős vizsgálata. a bizottság tájékoztatója. Okay, dann würde ich äh, als ersten jetzt der Kommission Először a bizottságnak adom meg a szót, nyilván így szoktunk eljárni, hogy mindenki lássa, hogy körülbelül milyen eredmények születtek, aztán Devarava asszony, Devarava asszony, igen, ön az, aki a bizottságot képviseli, kérem, kezdje el a beszámolóját, üdvözöljük. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Röviden nem bemutatnám önöknek a bizottsági anyagot, amelyet augusztus 10-én adtunk ki ez a félidős elemzése az említett kutatási fejlesztés innovációs állami támogatási keretre vonatkozó programnak. Emlékeztetnék arra, hogy az innovációs politika a stratégiánk fő prioritásai között van, a 2020-as stratégia központi eleme, és célja az, hogy 3 kos legyen az átlag, GDP átlag, amit erre a célra költünk. Az Innovációs Unió a hét zászlóshajó egyike a programban. Nos, a Kutatási Fejlesztés Innovációs Keretprogram mi is ez? Ez teremti meg a feltételeit a tagállamok számára annak, hogy állami támogatást nyújtsanak innovációra, fejlesztésre, tehát csak keretfeltételeket szab meg, a tagállamoknak csak kereteket ad tehát, és olyan kereteket, amelyek a belső piacsal összeegyeztethetővé teszik a tagállami intézkedéseket. Közben persze az állami támogatásoknak a reformja is zajlik, erre 2005 óta ez 2005 óta zajlik, hogy a horizontális szélokat jobban figyelembe vigyék Például ugye a kutatást, innovációt is az állami támogatásoknál, vagy a környezetvédelmet, vagy az általános fejlődést. Ennek a reformnak annak idején az volt a célja, hogy gazdaságilag is megalapozza az állami támogatásokat. 2007-ben volt az első határ év, és most van a következő félidős felülvizsgálati időszak. Mit szögezünk le a jelentésben? A jelenlegi helyzetet, így kell tekinteni ezt a dokumentumot, tehát azt vizsgáljuk, hogy a jelenlegi keretrendszert hogyan alkalmazták a tagállamok, minden értékelés nélkül felmérjük a helyzetet, és az innovációs keret érdemi felülvizsgálata ez alapján kezdődhet majd idén ősszel, még két évünk van, hiszen 2013-ban jár le a keret program az Európai Bizottság széleskörű meghallgatásokat, közmeghallgatásokat szervez, és kiküldött egy kérdőívet is minden érintett szereplőnek, ami az állami támogatási részét illeti a kutatási fejlesztési programoknak. A legfontosabb arra emlékeztetni, hogy az állami támogatás csak egy eleme a kutatásnak, fejlesztésnek, a tagállamok más módon is támogathatják ezt a tevékenységet, amelyek nem minősülnek állami támogatásnak, például általános intézkedésekkel, amelyek bármely cégre vonatkozóak, vagy olyan politikákat is megfogalmazhatnak, amelyek támogatják, ösztönzik a, a tudás alapú partnerséget. Tehát az állami pénzügyi támogatás csak egyféle eszköz. <clears throat> E ennek pedig összhangban kell lennie a belső piaci szabályokkal, tehát egyfelől növekedhet, növekedjen is, de úgy, hogy ne okozon ö, torzulásokat az európai közös célok belső piaci szabályok szempontjából. Tehát úgy kell pozitív célokat elérni állami támogatással, hogy negatív, hátrányos hatása ne legyen. A 2006-as szabályok már lehetővé tették az állami támogatást ezen a területen, és jól definiálták az innovációs támogatás fogalmát is. A bizottság értékelte ennek a működését, és azt, hogy az állami támogatás torzította a belső piacot, vagy sem. Kétféle értékelést végzünk el, egy normális, normatív értékelést, amit minden esetben elvégzünk ilyen programokkal, és egy, egy részletesebbet is, amelyben kifejezetten a versenyre gyakorolt esetleges negatív hatásokkal foglalkozunk. <clears throat> A begyűjtött adatok azt mutatják, hogy a keret alapvetően sikeres volt, mert az átlagos állami eh, támogatások mértéke jelentősen nőtt, eh, a megfogalmazás és az eltelt időszak eh, dátuma között, és az általános blokkos kivételes szabály bevezetése is lendített ezen, amitől kezdve ez benne volt már a rendeletben. És a GBR intézkedések most lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy a kutatási fejlesztési innovációs támogatásaikat úgy fizessék ki, hogy előzetesen értesítsék a bizottságot. Ez egy nagy egyszerűsödés a korábbi állapothoz képest, mert korábban csak bizottsági jóváhagyással lehetett ilyen pénzeket kifizetni. Néhány szót szólnék most arról, hogy az egyes esetekből milyen tapasztalatokat szűrtünk le. A jelenlegi keret alapvetően hasznosnak bizonyult a jól célzott eh, állami támogatások megfogalmazásához, miközben védte a belső piacot is. A blokkos kivételes, kivételezési szabály, a Block Exemption Regulation ezen tovább javított, a tagállamok is éltek vele és egyetértenek ezzel. Az új szabályok kötelezővé tették a részletes elemzését a pénzek felhasználásának, ettől jobb lett a pénzek célzottsága, és kijavították többségileg a tagállamok az esetleges piac torzító hatású szabályaikat. Van azonban egy kritikus megérzésem is, abban a pillanatban, ahogy ez a, ez a kifizetés a block exemption szabálya alá kerül, kiderül, hogy a többi intézkedéshez képest az aránya hirtelen lecsökken. Ebből mi következik? Az, hogy az RDNA keret őszi felülvizsgálatá során figyelembe kell vennünk, azt, hogy tisztázást igényel még a jelenlegi szabályok számos eleme. Nagyon sok kérdést kaptunk, interpretációs kérdést, tehát világos, hogy egyértelműbbé kell tenni a szabályokat. A félidős jelentés részben ezeket már feltárja, de még újabb problémák is fel fognak merülni, illetve új területeket kell figyelembe vennünk a revízió során. Egyre fontosabb szerepet játszik például a technológiai innováció, a kibernetikai technológiák kérdése, ezekkel külön foglalkozunk majd a felmérésben. Úgy tűnik továbbá, hogy a Block Exemption Regulation eh, szabályjal a tagállamok nem élnek eléggé, és ezért nem mindig eléggé intenzív, kellő összegű az állami támogatás, nem éri el a lehetséges határt. Ezt is megvizsgáljuk majd, hogy miért, vagy hogyan lehet módosítani. A Shipbuilding Framework, a ha- ha- hajó építési keret szabályokat felül kell ugyancsak vizsgálni, ez is idén fog megvalósulni, és a bizottság javaslata az lenne, hogy amennyiben ez innovációs tevékenységet is érint, akkor ezt a tevékenységet tegyük át a mi keretünkbe. Ennyit tőlem, tehát ősszel lesz a revízió, az Európai Bizottság nagyon öröm, sok, hát örömmel támogat, tájékoztatja önöket a fejleményekről, lesz ilyen bővé, bőven a következő időszakban. Herzlichen Dank, Frau Madurell. Köszönöm szépen, Madurell asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni a bizottságnak ezt az előadását, és megragadnám az alkalmat, hogy feltegyek néhány kérdést, ha már itt van a bizottság képviselője, és szeretnék mondani néhány szót erről a szövegről, amelyet megkaptunk először is. A bizottság dokumentumában az áll, hogy problémákat állapítottak meg az energiastratégiával kapcsolatosan. Néhány olyan ágazatban, ahol gyors befektetési döntésekre van szükség, és olyan befektetések esetében, amelyek célja a társadalmi változásokra való reakció. Biztos vagyok benne, hogy a bizottság tisztában van ezzel, és 2013-ban a keret felülvizsgálatakor majd beszélni fogunk minden bizonyal mindenről. A kérdésem az, hogy a bizottságnak van-e már elképzelése a szükséges változtatásokról a problémák megoldására, és a második kérdésem, szintén a bizottság által előterjesztett dokumentummal függ össze. Itt az áll, hogy 2010-2011-ben az állami támogatások 90%-át a nagyvállalatok abszorbálták, a kis és középvállalatok csak, nak csak 10% jutott, tehát a maradék. A kis vállalkozások, mindannyian tudjuk, tulajdonképpen az európai gazdaság gerincét képezik, az európai vállalatok 90%-a ilyen kisvállalkozás, és ők azok, amelyek, akik munkahelyeket teremtenek, tehát lehet, hogy azért több támogatást kellene nekik nyújtani az egyszerűsítések mellett. A bizottság képviselője az állami támogatásokról beszélt elsősorban, de hát vannak más támogatások is. Nem tudom, hogy ez elegendő-e lehet, hogy még mindig túl nagy a bürokrácia, túl nagy terhet jelent talán még mindig a kis és középvállalatok számára, talán érdemes lenne még behatóban foglalkozni ezzel a kérdéssel, és több lehetőséget biztosítani ezeknek a vállalkozásoknak. Köszönöm. Szeretném megadni még egyszer a bizottságnak a szót, talán válaszolhatna a kérdésekre. So basically... Amit mm, mondtam az első kérdésével kapcsolatban, ezek szükségesek az animáció szempontjából, de hogy mondtam, lesznek nyilvános konzultációk az ősszel, és érdekeltek vagyok minden elképzelésben. Gyakran kapunk kérdést egyes cikkek értelmezéséről, de a folyamat elején nagyon fontos a nyilvános konzultáció, mert nagyon sok mindent tanulhatunk a tagállamoktól, illetve a szerepvállalóktól. Jelenleg úgy vélem, hogy egy specif- nem tudunk specifikus elképzeléseket mi megfogalmazni. A KKV-kat illetően úgy vélem, hogy tovább kell kidolgoznunk ezt a kérdést, Tudjuk, hogy mennyire fontosak a KKV-k. Gut, dann... Yeah. And just one so. point it's just that also... És uh, a keretünk keretfeltételeket szab meg, amiket alkalmazhatnak a tagállamok, de az, hogy hogyan alkalmazzák ezeket, az a tagállamok felelősségében van. Tehát, hogy hogyan költik el, és mire költik el a pénzt, milyen intézkedéseket helyeznek előtérbe. Ahogy ez, ez, ez a tagállamok felelőssége, lesznek kiegészítő intézkedések is, és úgy véljük, hogy a KKV-k előnyét élvezhetik a nagyobb, általánosabb intézkedéseknek is, ami nem minősül állami támogatásnak. Tehát a tagállamoknak is felelőssége van abban, hogy hogyan használják mindezt fel. Gut, dann danke ich für diese... Jó, akkor nagyon szépen megköszönöm a válaszokat. További hozzászólás nincs, akkor lezárhatjuk ezt a napi rendi pontot is. A következő pontnál nincsen közlendőm az egyéb kérdések kapcsán. A következő ülés pedig szeptember 19-én lesz, és nagyon örülök, hogy újra találkozunk majd szeptemberben. Köszönöm, és ezzel lezárom az ülést.